Bene. Allora, mi dispiace, siamo... Eh, Kicsit még várokozunk, várjuk a kevésbé pontos kollégákat, de nagyon sok minden van a napi rendünkön, és éppen ezért a vendégünk eh, Mohamed Szalem elszelekkel szembeni udvariasság arra kötelez, hogy kezdjük pontosan a munkát. Ahogyan tudják, az első pont a napirenden a nyugat-szaharai helyzet. Mégpedig különös tekintettel azokra az incidensekre, amelyek Alajomban történtek, és uh, itt van velünk a Magreb országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős delegáció. Panceri úr az elnök ennek a delegációnak, üdvözlöm őt is körünkben. Üdvözöljük vendégeinket, a Polizerio Front képvisel, képviselőjét, aki a külkapcsolatokért felelős, és ahogyan tudják, a Marokkó külügyminisztere szintén fel fog szólalni ezzel a témával kapcsolatban, de később, még a mai napon, egy 11 óra és 11 óra 45 között zajló találkozón. Rendkívüli módon örülünk, Amszalek úr, hogy lehetősége nyílt arra, hogy meglátogasson ma itt minket, hogy eszmét cseréljünk kollégáinkkal. Ahogyan tudja, a parlament a múlt héten egy állásfoglalást fogadott el a nyugat-szaharai helyzettel kapcsolatban, amelyben már találhatók bizonyos értékelések rendkívül alkalmasnak tűnik számomra ez az időpont, hogy eszmét cseréljünk a közelmúltbeli fejleményekről Nyugat-Szaharában. Hogy mindkét, illetve minden részes félnek lehetővé tegyük, Marokkónak, az ön szervezetének, valamint kollégáinknak, hogy eszmét cseréljenek. Valóban kevés időnk van, de tudom, hogy ön nagyon hatékony a kommunikációt tekintve, tehát 10 percben, amely rendelkezésre áll, remélhetőleg be tudja mutatni nekünk információit. Öné a szó. Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyol nyelven fogok felszólalni. Elnézésüket kérem, hogy nem osztották még ki a felszólásom szövegét. Nos, elnök úr, képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok itt a parlamentben. A legnagyobb elnyomást tapasztalhattuk a 91-es fegyverszünet óta, a területünket Marokkó foglalja el, és a terror légkörében él a lakosság ezen a területen. Miután a marokkói haderő egy keményebb intervenciót hajtott végre a területünkön és a fővárosunkban, egy reményel is látogattam el ide az önök szakbizottságához, mégpedig azzal a reménnyel, hogy a nemrégiben történt szörnyű események Nyugat-Szaharában döntő fordulatot jelentenek majd országom és népem történetében, és megkezdődik a komoly kötelezettségvállalás az EU részéről a demokratikus megoldás érdekében, amely lehetővé teszi a nyugat-szaharaiak számára, hogy megválasszák sorsukat. Az önrendelkezés folyamata népünk számára összevethető azzal, ami Namíbiában történt. Ezt a jogot a nemzetközi jog elismeri. Elnök úr, tisztelt képviselők, rendkívüli módon hálás vagyok önöknek. És önök valamennyien már ismerik a tényeket. A Nyugat-Szahara, Afrika utolsó gyarmata. Az ENSZ nem autonóm területek listáján szerepel 73 óta, miután 75-ben Spanyolország elhagyta ezt a területet, a Nemzetközi Bíróság megerősítette azt, hogy nem létezik olyan jogi megfontolás, amely ellenezné az önrendelkezést tehát a nép akaratának szabad kifejezését e terület esetében. A bíróság kifejezetten visszautasította Marokkó követeléseit a nyugat-szaharai terület vonatkozásában. 91-ben az ENSZ biztonsági tanácsa elfogadott egy béketervet, amely Marokkó és a Polisario Front között jött létre, egy fegyverszünetről és a nyugat-szaharai nép önrendelkezési jogáról. A népszavazásra 92-ben kellett volna sort keríteni, de 20 év elteltével sem került sor a népszavazásra. A marokkói ellenzék egészen egyszerűen megakadályozta, hogy megtartsák ezt a népszavazást. Ebben az esetben a probléma nem a szavazók azonosítása, ahogyan Marokkó állítja, hanem, ahogyan James Bake is megállapította, az ENSZ főtitkárának személyes kiküldöttje nyugodt szarra esetében jelezte a BBS BBS-en keresztül a következőt. Minél közelebb voltunk a marokkóiak annál idegesebbek, idegesebbéké váltak, hogy elveszítik ezt a népszavazást. Marokkó szeretné azt hinni, szeretne hinni abban a mesében, hogy a nemzetközi közösség idővel majd elfogadja ezt a jogellenes területfoglalást. De a status quo, ahogyan a közelmúltbeli események is megmutatták, nem teszi lehetővé ennek a területnek a tartós elfoglalását, hiszen egyetlen ország sem ismeri el eh, Marokkó fennhatóságát Nyugat-Szahara fölött, sőt, Nyugat-Szahara alapító tagja és teljes jogú tagja az Afrikai Uniónak, miközben Marokkó nem tagja ennek a szervezetnek. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Parlament mikor elfogadta november 25-ai állásfoglalását nyugat kapcsolatban, akkor még egyszer megmutatta szerepét és az EU demokratikus felelősség tudatát. Szeretnénk megragadni ezt az alkalmat, hogy azt kérjük ettől a demokratikus intézménytől, hogy nyisson egy új fejezetet, amely végre 35 hosszú év után megvetheti a békés, biztonságos Magreb alakjai, alapjait a prosperitás a béke jegyében, hiszen nagyon közel vagyunk önökhöz, és a nyugat-szaharai lakosság egyszerű szavazata, a 20 évvel ezelőtt a nemzetközi közösség erre ígéretet adott, egy első lépés lenne ezen projekt megvalósítása felé. Természetesen értem, hogy a mai ülés célja az, hogy az emziki táborban és aljumban november 1-én történteket felderítsük, hogy mi volt ennek az oka. Szeretném ezeket a kérdéseket megválaszolni. Ez a név október 1-től nagyon sok nyugat-szaharai családnak el kellett hagyni a, a házát az elfoglalt területeken, különösen a fővárosban, hogy egy nagy táborban telepedjenek le a városon kívül és ennek a békés ö, ö, mozgalomnak az oka, Mindez egy politikai kirekesztéshez vezetett a marokkói rezsim részéről, mert ez a rezsim a nyugat-szaharai állampolgárokat egyfajta másodrendű állampolgárnak tekinti a területen. És az a frusztráció egyre fokozódott az évek során, nagyon sokan el kellett, hogy hagyják családjukat, és nagyon sokan Tinduf közelében élnek, táborokban, Nigériához közel. Sok légifelvétel mutatta, hogy körülbelül 8000 sátor található ezen a területen, és körülbelül 20-30 ezer lakosa van ennek a tábornak, alajúni tábornak október végén. A békés tüntetés a marokkói biztonsági erőket arra késztette, hogy egyre közelebb nyomuljanak ez a táborhoz, és egyre több korlátozást vezessenek be az idegen jelenléttel szemben ezen tábor közvetlen közelében. Ez megakadályozta azt, hogy a békefenntartó erők hozzáférjenek ez a területhez. Noha egy hivatalos mandátum volt ezen erők működéséről, amelyet Marokko és, ENSZ, és az ENSZ írt alá. Miután egy 14 éves fiatal Nazmi Hátot meggyilkoltak, és aztán öt másik fiatal megsebesült október 24-én, ezután a feszültség kirobbant. Marokkó szégyentelen módon ki zsákmányolta ezt a ö, pillanatot. És ahogyan tudjuk, nagyon nehéz volt megbízható információkhoz jutni, hiszen a marokkói hatóságok nagyon szigorú korlátozásokat vezettek be az ellajoni táborhoz való hozzáférést illetően, például a külföldi a nagykövetségek, az európai parlamenti képviselők, a nem kormányzati szervezetek képviselőivel szemben. És az európai parlamenti képviselők, akik megkísérletek bejutni erre a területre, például Willy Merck, nos, őket kiutasították sok más német, francia, svéd és egyéb nemzetiségű képviselővel együtt. Természetesen mindez elfogadhatatlan. és nevetségessé teszi azt a kijelentést, hogy Marokkónak semmi rejtegetni valója nincsen. Nagyon sok jelentés a marokkói haderők részéről arra derít fényt, hogy ö, lőszert, lőfegyvereket használtak a békés tüntetés szétoszlatására. Több száz sérült volt, illetve bebörtönzött, illetve eltűnt személy ennek következtetében. A Human Rights Watch nemrégiben készült jelentése szerint számos ijesztő esetre került sor, kínzásokra, miután ezt a tábort megszüntették úgy véljük, hogy itt valós népírtásra került sor, hiszen a, az Al-Ayuni nyugat-szaharai lakosság továbbra is elszenvedi a marokkói rezsim elnyomását. Elnök úr, tisztelt képviselők! Mivel éveken át elhagyatva éreztük magunkat, és a nyugat-szaharai nép jogait lábbal tiporták, és mindez ehhez a tragikus helyzethez veletett, amit ma tapasztalhatunk. Ebben az EU-nak nagy felelőssége van. Ahogyan Spanyolország is most a kezeit a gyarmatosítás utáni felelősségvállalásával szemben, hasonlóképpen járt el Franciaország is. amely az ENSZ biztonsági tanácsán belül kicsit Marokkó javára játszik, miközben az EU-nak lehetősége lenne arra, hogy még a mai napon egy új, egy másfajta stratégiát indítson. Mindenek előtt a nyugat-szaharai nép kinek népszavazást, népszavazásról 91-ben döntöttek már az NSZBT-n belül, másodszorban pedig az, hogy Franciaország Marok oldalára próbál állni, különösen ami az emberi jogokat illeti. Nos, jelenleg nincsen béke fenntartó erő ezen a területen és másodszorban nem védték meg a nyugat-szaharai nép jogait a természeti erőforrásokkal kapcsolatban a területen. Például a halászat területén van egy illeges megállapodás az EU, illetve Marokkó között, amelynek következtében az európai halászhajók a nyugat-szaharai felségvizekben halászhatnak. Hogyha az európai bizottság úgy dönt, hogy ezt a megállapodást megújítja, amely 2012. februárjában jár le, akkor a parlamentnek a törvény védelmezőjeként kell eljárnia, és meg kell védenie az európai felelősségtudatát, oly módon, hogy a nyugat-szaharai felelősségvizek, fele, felségvizeket kizárja ebből a megállapodásból. Marokkónak a leg minimálisabb jogalapja nincsen arra, hogy harmadik felekkel ezeket a felségvizeket használja. Nekünk kell döntenünk a saját természeti erőforrásainkról. Elnök úr, képviselők, ahogyan az önök ENSZ képviselője is kijelentette, nemrégiben a marokkói támadások, amelyek egymást követték, egy döntő pontig juttatták ezt a helyzetet, az eddig fennálló eljárásmód tovább nem folytatható, a helyzeten változtatni kell. A parlament a megismertethette Marokkóval, hogy mennyire aggódik a nyugat-szaharai helyzet miatt a múlt héten elfogadott dokumentum révén is, de ez csak egy kezdeti lépés lehet. Az Európai Unió, az Európai Parlament sokkal inkább messzebb tekint nyugat tekintetében, mint maga az EU. Így módon érvényesíteni lehetne az EU álláspontját a részes felek vitájában. A második dolog pedig Marokkóval szembeni megállapodásokban mindenképpen ragaszkodni kellene a nyugat-szaharai nép önrendelkezési jogának elismeréséhez. A nyugat-szaharai konfliktus helyes megoldása mindenkinek előnyére szolgálna, Magreb szemere egyaránt, Európa szemere egyaránt, és a nyugat-szaharai nép nevében kifejezem kormányom azon jó szándéket, hogy most és a jövőben teljes mértékben függetlenül működjünk a nyugat-szaharai lakosság szándékának megfelelően, és együttműködjünk önökkel konstruktív partnerekként egy stabilabb regionális egyensúly megteremtése érdekében. Elnök úr képviselők, még egyszer köszönöm ezt a nagyon fontos alkalmat, és természetesen szívesen válaszolok kérdéseikre és kommentárjaikra. Még egy dolgot kell hozzáfűznöm. Elhoztam egy dokumentációt, amely itt a teremben rendelkezésre áll. Köszönöm, Orszalák úr, mondja az elnök. Szalafranki úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözölni szeretném a Polisario Front képviselőit, akik ma itt vannak velünk. Igen, konfliktussal van dolgunk. Már több mint 35 éve tart ez a konfliktus. És a nemzetközi jog megsértése folyik, ez világos az ENSZ biztonsági tanács számos határozatot hozott ez ellen a Polisario front képviselői előtt is megismétlem ezeket a kérdéseket. A, az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalás értelmében a marokkói hat, hatóságok azt előítéletesnek és elsietetnek és igazságtalanságnak minősítették, a különböző médiákból érkező hírek ismételt jogsértésekről szólnak, az emberi jogok megsértéséről. Önök is elmondták, hogy attól tartanak, hogy még egy embert megöltek. Szeretnénk pontosabb adatokat kapni az eltűntek számáról, a fogságban, börtönben tartottak számáról, valamint arról, hogy önök szerint hány ember vett részt ezekben a cselekményekben, a továbbiakban ön ismertette a, azt a keretet, hogy miben képzelik el a, a jövőt, az ENSZ hatáskörének kibővítését is említette az ENSZ biztonsági tanácsa határozatainak tükrében. Milyen esélyei vannak ennek a kérésnek, hogy ebből valóság legyen. A, az ENSZ főtitkár külön megbizotja égisz alatt. Due minuti. Jánec úr, két percben. Gracias, eh, señor presidente. Ehm, Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözölni szeretném a Polisario Front képviselőit, és köszönetet mondok a tájékoztatásért, amit önöktől kaptunk. Az Európai Parlament azért hívta meg önöket, hogy tájékoztassanak minket, és vitát is folytathassunk önökkel. Ez mindenképpen figyelemre méltó kezdeményezés a parlamentünk részéről. Szalafranka úr elmondta, hogy ez a konfliktus már 35 évet tart, és nagyon nehéz objektív szemszögből nézni a dolgokat ebben a konfliktus helyzetben. Rá szeretnék mutatni arra, hogy Franco diktátor uralmának utolsó fázisában, amikor már nagyon beteg volt, ugyanakkor nagyon sikeresen rávette Spanyolországot, hogy a nyugat-szaharai közigazgatást elindítsa, azonban utána Spanyolországnak már nem volt kihatása lehetősége arra, hogy az önrendelkezést megadja, de mindig is felismert ennek szükségességét, és ha visszatekintünk a történelem folyamán, a különböző spanyol kormányok tekintet nélkül arra, hogy jobb oldaliak vagy baloldaliak voltak, az ENSZ égésze alatt is támogattuk az önrendelkezés kérését, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. Fontos, hogy a Magreb egy békés, biztonságos térségé váljon. aggasztónak találjuk a szaharai emberek helyzetét. Spanyolország segít, a humanitárius segítséget ad és más módon, is támogatja a szaharai embereket. Azonban ezek a negatív hatások azt is magukban foglalják, hogy a Magreb térsége instabil, Marokkó és Algéria is konfliktusba kerül emiatt, Algériát ugyan nem említik soha, de mm, fontos szereplő ebben. Kérem, tartsák be a felszólalás időt. Weigl úr következik két percben. Predsednik, hvala vam, da ste omogočili današnjo... Köszönöm, elnök úr, hogy megszervezték ezt az eszmecserét. Úgy vélem, hogy ez nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy lenyugodjon, megnyugodjanak a kedélyek és nyugodt körülmények között folytatódhasson az az egyeztetés, ami a Nyugat-Szahara jövőjéről folyik. A parlament által elfogadott állásfoglalást emelném ki, amely nem a incidensek miatt történt. Nem, a parlament ezzel azt kívánta elismerni, hogy a gyakorlatilag összes politikai frakció által támogatott dokumentumban elismerjük, elismerjük azt a tényt, hogy ez mennyire fontos kérdés, és nem e, fordíthatunk hátat a problémának. Sajátos módon a nemzetközi e, jogi elvek sérültek, az EU e, állásfoglalását vagy vagytágra megsértették, ezért meglepő Marokkó reakciója, és különösen meglep a marokkói közvélemény reakciója hiszen a parlament állásfoglalása igen komoly felháborodást váltott ki a közélményben, legalábbis amennyire tudom, ez nem egy demokratikus válaszreakció, legalábbis itt nálunk nem számít annak. És ezen kívül a spanyol politikusok is furcsállításokat tettek ezzel kapcsolatban. Szerintem ez elfogadhatatlan. Köszönöm, hogy önök bizalmukat a parlamentbe vetik. Egy úgy vélem, hogy a parlament ezzel az állásfoglalással egyértelmű üzenetet eh, eh, adott, küldött az unió tagállamai irányába is. Megpróbálunk nagyobb szerepet játszani a nyugat helyzet megoldásában annak érdekében, hogy a szárávi eh, nép önrendelkezési jogát végre megkapja. Köszönöm, Weigel úr. Roméva, képviselő két percben. En primer lugar quiero saludar también la presencia Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a poliszerió képviselőit. Nagy siker az, hogy ellátogathattak ide. Nagy hiba lett volna önöket nem meghívni erre az eszmecserére. Fontos gesztusokat tett a poliszárió az elmúlt években, annak érdekében, hogy megoldódjon ez a nyugat-szaharai konfliktus. Fontos ezt elismerni, felismerni, Persze minden szereplőnek megvan a felelőssége. Vannak olyan szereplők, akik bátrabban és nagyobb önfeláldozással vállalták a rájuk eső felelősséget. A szaravi oldalon ezt tapasztaljuk. Sajnálatos módon a marokkói oldalon ugyanez nem mondható el, amit az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalást vagy állásfoglalás indítványt illeti. Sajnálatos módon manipulálták az üzenetet a médiában, annak érdekében, hogy ennek tartalmát gyengítsék, alássák. Ennek ellenére meggyőző többséggel elfogadott állásfoglalásunkból kiderül, hogy mi is a mondani valónk. Sajnos módon el kell menni a halászati bizottságba, ahol pontosan az EU és Marokkó közötti halászati megállapodásról tárgyalunk mi kérésünk az, hogy készüljön egy jelentés, amely azt vizsgálja, hogy Marokkónak valóban joga van-e ahhoz, hogy eldöntse, hogy ezeket a nyugat-szaharai halászati forrásokat hogyan használják fel. Szerintem nem. Sokan gondolják úgy, hogy nincs Marokkónak erre joga, és ennek értelmében a marokkói halászati megállapodást kellene vizsgálni. Klude. Roméva úr. Az első kört Meyer úr zárja két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is hagyd mondjak köszönetet a Demokratikus Nyugat-Szaharai Köztesség miniszterének és a Polisario Front képviselőjének, hogy ellátogattak ma, ellátogattak ma ide. Az már a városában hétfőn voltak incidensek, egyébként ezt a várost is a marokkói erők tartják ellenőrzésük alatt. Egy iskolában erőszak alá tartóztattak eh, szaravi fiatalokat. Szeretném tudni, hogy pontosan mi történt, talán önöktől többet megtudhatunk erről. Másodszorban pedig biztosítanám önöket arról, hogy az mi frakciónk támogatására számíthatnak, szolidaritásunkra támogathatnak. Remélem ezt az üzenetet elviszik a szaravi eh, népnek, akik eh, békés ellenállás eszközét használják annak ellenére, hogy az elnyomó eh, erők a szuverenitásukat, az önrendelkezési jogukat eh, megtagadják, és a nemzetközi jogot is értik ezzel. Ami a tárgyalásokat illeti, szeretném tudni, hogy pontosan hogyan lehet az, hogy egy olyan egyszerű kérdés, mint a nemzetközi jog tiszteletben tartása körülforgó tárgyalások eh, ellenére nem valósul meg a nemzetközi jog ezen a területen. A spanyol kormányzat sem eh, nő fel a feladathoz, eh, hiszen eh, a madridi megállapodás is jogszerűtlen, az ENSZ is kimondta ezt, egész egyszerűen nem lehet egy másik államra átruházni ilyen jogokat. Ön hogyan látják a spanyol kormányzat szerepét ebben a konfliktusban? hiszen a, a, az igazgatás feladatát átruházták eh, egy másik eh, államra, ami szerintem elfogadhatatlan. Eston főképviselő asszony na, feladatai között is szerepel majd ez a kérdés. Köszönöm, Meyer úr. Öné a szó. Kérem, hogy 5 perc alatt válaszoljon a feltett kérdésekre. Va a ser un poco difícil, señor presidente, pero trataré de otra forma. Muchas gracias por... su... Elég nehéz feladat, de megpróbálom. Köszönöm szépen. Először is azt mondanám, hogyha megnézzük a politikai hátteret, igazságtalanságról beszélhetünk itt, mert egészen egyszerűen a szaharai emberek szavazni szeretnének, demokratikus szavazást akarnak, és megdöbbentő, hogy a mai világban ilyen mértékű cinkosságot láthatunk bizonyos fővárosok részéről. Nyugat-Szaharában is, és Elajunban is, ahol szalmas incident, incidens történt, ami csak 20 percre van a Kanári-szigetektől repülővel, tehát mi nagyon közel vagyunk Európához, még Tangerhez is, csak 14 mérföldre Gibraltártól nagyon-nagyon közel vagyunk Európához, mondhatni határosak vagyunk Európával. Marokko és a Polisario front között aláírásra került egy megállapodást, és a Polisario Front nagyon sok engedményt tett ahhoz, hogy aláírásra kerülhessen 1991-ben ez az egyezmény. Az ENSZ missziója ott van, hogy megszervezze a népszavazást, azonban erre nem került sor, egészen egyszerűen azért, mert Marokko nem akarja ezt a referendumot. 1990-ig nem is mondták ki, hogy nem lesz népszavazás, azonban ennek a megszervezését állandóan akadályozták. Sok ezer marokkói telepítettek át a megszállt területekre, hogy azok is részt vehessenek a népszavazásban, amikor arra sor kerül. A kormány azonban egyszerűen kimondta, hogy nem lesz népszavazás. Azonban, ha megnézzük, hogy mi történik Szaharában a nemzetközi közösség egyezményeket szeretne Szudán és Dél-Szudán szeretné, hogyha ezeket az egyezményeket időben foganatosítanak. Azonban már 20 éve ennek, hogy az ENSZ biztonsági tanács ezeket a határozatokat elfogadta, azonban a tanácsban mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem akarnak népszavazást, és akkor nem is lesz. A biztonsági tanácsban is vannak olyan országok, amelyek ezt támogatják. Mi nem vagyunk ellensége Marokkónak, mi kis ország vagyunk, békében szeretnénk élni, és szeretnénk Európának is segíteni abban, hogy ez a kis térség visszatérjen a békés mindennapokba. Azonban vannak, akik nem ismerik el a határokat szomszédaikkal, Marokkó sem, az, Marokkó, az algériai határokat, ugye 15 éve Mali is egyrészt igényelne, hogyha Marokkó nem ismeri el a határokat, sőt, szomszédai határait sem ismeri el Marokkó, akkor nem lehet béke. Milyen kilátások vannak arra, hogy egy nemzetközi tényfeltáró bizottság fényt deríthetne a helyzetre. Marokko egyszerűen mindenkit kiutasít. És ez a válasz a tisztelt képviselő úr a kérdésére. Hány haláleset van, milyen számadatok kezése az elajuni gyilkosságokról. A Polisario Front, a nyugat-szaharai kormány nem titkolja el a tényeket, van ez a nagy tábor, ahol civilek élnek, 25-30 ezer ember éle van a táborban, és reggel hatkor a marokkói fal a marokkói részről jönnek a rendőrök, a csendőrök és a katonasság És elkezdtek elszökni az emberek elajúnba, négy napon át nagyon sok ember eltűnt, azt sem tudjuk, hogy élnek-e vagy halnak. Senki nem tudja ezt megmondani, még az újságírók sem. Vannak, akik három napot töltöttek el Ajunban, és utána kiutasították őket. Akik nyugat szaharába jutottak, egyszerűen nem akarja Marokkó, hogy tudjan a világ arról, hogy ma is öldösék a szaharai embereket, és teljes megszállás alatt vagyunk, ami a jogállást illeti. Az ENSZ még mindig Spanyolországot tartja a közigazgatást rendelző hatóságnak 76-ban elmentek, és úgy tekintik, hogy nem vállaltak több felelősséget, de hogy nem, az erkölcsi és a jogi felelősségük is megvan, hogy azt a folyamatot, mármint az önrendelkezés megadásának folyamatát elvégezzék végrehajtsák. Ezért mondom, hogy nagyon súlyos a helyzet egy másik tisztelt képviselőnek mondom, hogy amikor a marokkai erők és a marokkai telepesek Elazmárban eh, és Elajumban bementek iskolába, az iskolás gyerekeket eh, verték, mindent megsemmisítettek. Ez etnikai tisztogatás, ami történik eh, Nyugat-Szaharában, Marokkó részéről. Kár, hogy nincs több időnk, de szeretném figyelmüket felhívni elnök úr és az Európai Unió figyelmét történik, és hogy szükség van arra, hogy az EU aktívabb szerepet játszon. Egy külön megbízottat kellene küldeni ők ebbe az övezetbe, és közvetlenül is hozzájárulni a konfliktus megoldásához. Erőteljesebb politikai jelzést szeretnénk Marokkó felé, hogy ez a konfliktus véget érjen. demokratikus határozatra van szükség, demokratikus állásfoglalásra, hogy a marokkói emberek élhessenek önrendelkezési jogukra. Köszönöm szépen. Mi spiace, ma devo... Eh, Elnézést kérek, de sajnos még egy perccel meg kell kurtítanom a felszállási időt. Milán Null egy percben. Köszönöm, én is üdvözlöm a Polisario Front képviselőit, hogy a saját eh, szempontjukból beszámoltak az eseményekről. Két rövid megjegyzésem. Miért nem lehetett békés módon felszámolni ezt a tábort? Voltak a poliszárió soraiban is szélsőségesek. Hogy látják? Miért volt ez lehetetlen? És ami az eltűnteket illeti, szeretném megkérdezni önöket arról, hogy a marokkói eh, erőkből is eh, többen életüket vesztették. Önök hogyan látják az informális eh, tárgyalások jövőjét, amelyek az ENSZ égisze alatt New Yorkban folynak, főként ilyen kérezett helyzetben? Köszönöm, Milan úr. Párnyó úr, következik egy percben. Euh, Elnök úr, először is köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást kár, hogy az algeriai körülminiszter nem kívánt kedvezően reagálni az ön javaslatára, mert Algériával is párbeszédet folytatunk, nem csak a Polisario Front kapcsán, és ezért fontos lenne, hogy kedvező kimenetet kapjon ez a helyzet, mert ez a nyugat szaharai helyzet rendkívül érzékeny. Elajonban nem jártam, de a poliszárió képviselőtől hallottam a tájékoztatást. Nagyon szeretném, hogyha válaszolni tudnának a kérdésemre, hogy mindez idáig miért nincs meg a lehetőség arra, hogy teljesen átlátható módon felmérjék a tindui tábor lakóit, és számos kérdésre keresünk választ, hogy miért nincs lehetőség a családi látogatások programjának folytatására, ami egy, egy humanitárius program. Hallottam tegnap este Mustafa Salma, Salmát kiutasították, kiutasította a Polisario Front, és engem megdöbbent ez a helyzet, hogy sem jogilag, sem humanitárius szempontból nem tudjuk rendezni ezt a 91 óta fennálló helyzetet. Pernyó szóra per... Köszönöm, Pányó úr, csak pontosításképpen az algériai külügyminiszter tegnap válaszolt és tagadta jelenlétét az ilyenfajta kötelezettségvállalásokban, de volt egy válasz. Tehát a mi kérelmünk nem maradt válasz nélkül. Gomes úr, egy percben. Asszony. Presidente, a brutalidade do ataque exige Köszönöm. Szerintem a parlamentnek el kell látogatni elájunba, egy parlamenti küldöttségnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját maga tárja fel a tényeket elájunban, hogy lássuk, hogy mi történt. Marokkónak be kell számolni a halálesetekről, a sérülésekről, az incidensekről. Az EU nem tehet úgy, mintha nem menne tudomást a nyugat-szaharai konfliktusról. Itt egy nagyon komoly emberjogi eh, helyzet alakult ki, az önrendelkezési joga sérül a szekráviaknak. Itt most nem a nyugat-szaharai ásványkincsekről beszélek, de vannak olyan források, erőforrások, amelyek pont a nyugat-szaharaiaknak eh, kell, hogy az érdekeit szolgálja, gondolok a szolajra, a halászat erőforrásokra, nem csak Marokkónak, hanem a nyugat-szaharaiaknak, szahraviaknak az érdekét is kell, hogy szolgálja. Semmi szinergia nincs, semmi együttműködés, és bűn tett az, amit mi is csinálunk, hogy például, hogy hátat fordítunk a helyzetnek, és lehetővé tesszük, hogy mi történjen. Kelet-Timor jó példája annak, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetet megfelelően kezelni, jó szomszédi viszonyt kialakítani. Eh, Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt, hiszen következik majd a következő napi rendi pont, és még a vendégünknek is felszólnia kell, benne Rabat egy percben. Köszönöm, elnök úr. Eh, uraim, üdvözlöm azt, hogy itt vannak a helyzet rendkívül bonyolult, nem lehet fehér-fekete határozatot hozni. Több tíz marokkói az életét vezet, vesztette ilyen helyzetben. Az önrendelkedés kérdése az nem különböztethet meg senkit a nyugat-szaharaiak önrendelkezése egy dolog, emellett el kell fogadniuk a lehetőséget arra, hogy mások is szót kapjanak. Milyen úton lehet ezt elérni? Tudjuk, hogy önök azt állítják, hogy önök egy békés és jólétben élő Magrebot támogatnának. De az önrendelkezés útja mi, hogyha nem lehetséges a népszavazás? Köszönöm. A felszólalók sorát Pancéri úr zárja, aki a Magrebországokkal fenntartott kapcsolatok delegációjának vezetője. Kérem, hogy egy percben tartsanak felszólását. Köszönöm, úgy vélem, hogy fontos a Polisario Front léte ma itt az elfogadott állásfoglalás eh, esetében az Európai Parlament kifejezte azon szándékát, hogy eh, eh, segít megoldani ezt a konfliktust, amely nagyon hosszú ideje tart. Az elfoglalás világos, elítéli az eseményeket, még akkor is, hogyha további tényfelteresre lesz szükség mindkét fél részéről, és megfelelő megoldást kell találni az ENSZ határozatból kiindulva. Azt hiszem, hogy az EU-nak ebben a keretben kell cselekedni az események főszereplőivel, mindenféleképpen a táborok kérdését meg kell vizsgálni, a, ne, a nemzetközi jogrész kérdését, valamint az erőforrások megfelelő felhasználását. Az EU mindenképpen hozzájárulhat a kedvező párbeszédhez, de szeretném megismerni véleményét ezzel kapcsolatban, mert a zajló tárgyalások akkor vezethetnek eredményhez, hogyha megvannak az előfeltételek. Az első, Gondolkodjunk el regionális bázison a jelenleg zajló konfliktusról, és Algeri, Algéria témája mindenféleképpen részét kell, hogy képezze ennek a gondolkodásnak. A második dolog, a provokációk elítélése bármilyen részről is érkeznek ezek, mert ezt a témát mindenképpen figyelembe kell venni a tárgyalások során. Végezetül egyetértek azzal a tényel, és ezt egyébként a szakbizottságunk elnökétől is kérem, hogy legyen egy delegáció az Európai Parlament részéről, amelynek lehetősége van arra, hogy a helyszínen folytasson párbeszédet. Szeretném, hogyha ezt mindenki osztaná ezt az elképzelést, és ne legyenek előítéleteink, hanem valóban a tényeket ellenőrizzük, ne legyünk pártosak. Meg kell vetni ennek az alapjait, mert a konfliktus megoldásában az EU főszereplő. Elnök, köszönöm Pancéri úr. Kérem, 5 percben válaszoljon a kérdésekre. Ez nagyon jó lenne, mert néhány perc késésben vagyunk. Tessék. ¿Cuáles eh? Nos, öreg tudni szeretnék azt, hogy eh, miért semmisítették meg azt a tábort? Egyszerűen eh, azért, mert volt ugye ez a békés tüntetés, békés ellenállás volt ebben a táborban, amely több mint egy hónapig tartott, és a szervezők és azok, akik több mint egy hónapig tárgyaltak a marokkóiakkal, a tábor tárgyaló delegációja most olyan vádakat kap Marokkó részéről, hogy azt mondják rájuk, hogy bűnözők, és katonai bíróság elé állítják őket. Azok után, hogy egy hónapon át a marokkói királyság magasrangú képviselői olyanokat nyilatkoztak a sajtóban, hogy testvéreinkkel tárgyalunk, és hogy jogos szociális követeléseik vannak. A tárgyalások végül is hát semmit nem tudunk tárgyalni Marokkóval, mert Marokko nem akar velünk tárgyalni, ránk akarják erőltetni az akaratukat, az autonómiát. A Polisario Front 2003 óta ezt lehetőségként fogadja el, amikor James Baker jött ezzel a javaslattal, az ENSZ biztonsági tanácsában a Polisario Front elfogadta az autonómiát, mint egy lehetőséget. Azonban nem akarjuk, hogy ezt ránk erőltessék, mint ahogy Marokkó szeretné, azt mondják, hogy Dél-Szudánban a népszavazás csak arra mehet ki, hogy Szudán része kívánunk lenni. És 1991-ben Marokkó 17 év háborúzás után elfogadta, hogy legyen népszavazás hogy Nyugat-Szahara választhasson, hogy függetlenek akarunk lenni, vagy Marokkó része maradni. Most azonban ezt nem akarja elfogadni a marokkói királyság. Mi szeretnénk konstruktívak lenni az ENSZ által kezdeményezett párbeszédben. Ők azonban nem akarnak messzire menni a biztonsági tanács utolsó lélegzéteig védi Marokkót, mint valamikori francia diák, francia egyetemista, nagyon nagyra tartom Franciaországot és a francia népet. Az algériai külügyminiszter nincs itt körünkben, hogyha megkérték, hogy jöjjön el, akkor itt kellene lennie. Anne-Maria Liott asszony itt kellene legyen, mert Franciaország nagyon is támogatja Marokkot. Én őszintén megmondom, hogy Algéria a múltban is támogatta a Polisario frontot, most is, és ezt nem rejté véka alá tehát minden tekintetben, és Kelet-Timor kapcsolatán is, kapcsán is azt tudom mondani, hogy minket támogattak. A marokkói és a nyugat-szaharai határ a probléma, hogyha nem akarnak elfogadni egy szomszédos országot, hát a Algériának stratégiai érdeke az, hogy Nyugat-Szahara az emberi jogok tiszteletben legyenek tartva. Nem történt népszámlálás? Nos, tisztelt képviselők, igenis megtörtént. A családi látogatások, hát ez is Marokkó hibája. Bizonyos embereket nem engednek be. A marokkóiak állják útját a családi látogatásoknak. A Polisario Front tehát az, hogy Marokko része, vagy nem, a marokkai szolgálatok szabadon és önkényesen választják meg, hogy kit vetnek börtönbe, mert nekünk végül senki nem mondja, hogy problémák van az autonómiával. Egy francia rendőr, aki elmegy egy olyan országba, amely Franciaország ellensége, akkor ezt a titkos szolgálat felhasználja Franciaország ellen, és amikor egy ilyen rendőrt ezért elfognak, akkor ezt tudomásról kell venni. A ha valaki a szolgálattal kapcsolatba kerül, és hát e, ugye elmentek Mauritániába, és a családja nem akar elmenni vele, akkor el tudnak jönni, és tudnak beszélni a családjával. Hogyha e, az ön családja, az, a felesége, a gyerekei el akarnak menni, akkor a poliszárió frontnak ezzel nincs gondja, hogyha el akar jönni a családja meglátogatni minden képviselőt szívesen látunk. Azonban azt szeretnénk, hogy az Európai Parlament alkosson egy delegációt, és jöjjön el még ma Elajumba. Önök el tudnak jönni, és a saját szemükkel láthatják majd, hogy ott vannak a családfők, és megláthatják, hogy mi történik ott. Az elnök azt mondja, hogy be kell fejeznem a beszédemet, de Gomes asszonynak kívánom azt mondani, hogy gratulálunk Portugáliának, mert Portugália Kelet-Timor esetében úgy járt el. Szeretnék, hogy a Spanyolországban is ez meg lenne, és hogyha a népszavazás a legrövidebb idő belül megtörténne, ez az egyetlen megoldás. E, a tisztelt hölgy feltette nekem a kérdést, hogy ha nem lehet megszervezni a népszavazást. Hát miért? E, egy anekdotát szeretek elmondani. Marokkó autonómiát javasolt. Azt mondta, hogy majd ezt szavazásra bocsátjuk. Egyrészt azt mondják, hogy nem lehet megszavazni, nem lehet megszervezni a szavazást, másrészt meg azt mondják, hogy az autonómiát szavazásra bocsátják. Ez ellentmondás. Miért? A nyugodt az egyetlen nép lesznek a világban, akiknek megtiltják azt, hogy a jogukat gyakorolják, hogy szavazhassanak. Miért? Azt mondják, hogy ez egy mikroország de végül is 87 ország elől elismerte a világban ezt az országot, sokkal nagyobb országok az ENSZ tagjai. És Nyugat-Szahara sokkal nagyobb, mint számos arab ország, vagy számos kar- karib ország, vagy más régióbeli ország, és miért nem lehetünk mi is egy, egy különálló ország? Ez valakiknek rossz, mások túl kicsinek tartanak minket. Nos, Marokko és a referendum kérdése. Nos, hát akkor itt elhallgatok, elnök úr. Mi molto che... Eh, Nagyon sajnálom, hogy nem volt idő arra, hogy valamennyi témát ki tudjunk fejteni, hiszen ezt a mai találkozót, illetve a marokkói külügyminiszterrel egy olyan szakaszban terveztük, amikorra már más találkozókat is előirányoztunk, és emiatt nincs lehetőség arra, hogy bővebben kifejtsük ezeket a témákat, de remélhetőleg a munka folytatódik, érdekes megjegyzések hangzottak el a kollégák részéről. Azt kívánjuk tehát, hogy minden ö, sikeresen működjön a jövőben. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Grazie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 kizárólag a Bene, grazie per eh, la velocità. Köszönöm azt a gyorsaságot, amivel elhagyják a termet, hiszen csak pár percünk van ebben az esetben is, hogy sort kerítsünk arra találkozóra, amelyen a bizottságon kívül Az iraki delegáció is részt vesz, Stevenson kolléga az elnöki pulpitusnál foglal helyet kérésére. Hogyan tudják, itt fogadjuk az ENSZ főképviselője képviselőjét is, aki Irakért felelős, Álda Melker asszonyról van szó. A jelenléte nagyon jó időben ö, történik, hiszen hogyha meggondoljuk, hogy milyen események történtek az elmúlt időkben ebben az országban, két héttel ezelőtt az iraki parlament Zsalal Talaben itt megerősítette a köztársasági elnöki tisztségben, és csak négy nappal ezelőtt Talabani elnök úr megbízta Almaliki miniszterelnököt, hogy kezdje meg a kormány megalakítását. Ozama Nujefi, Nujefi és az Ayad Alalawi koalíció lesz a parlament elnöke. Nos tehát, így fog kialakulni az intézményi felépítés az országban, és az arra ösztönöz minket, hogy optimizmussal tekintsünk ezen események elébe, még akkor is, hogyha kilenc hónapig blokkolták ezen eseményeket a választásokat követően. Remélem, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy megerősödik az iraki intézmények stabilitása, biztonság, fejlődés és prosperitás áll be ebben a nagyon sok tragédiától sújtott országban. Irak stabilizációja prioritás a nemzetközi közösség számára továbbra is. Az amerikai haderő kivonása Irakból jövő év nyarára van előirányozva. Reméljük, hogy ez nem fog leküzdhetetlen problémákat okozni az iraki intézményi erők számára, amelyeknek számos problémával kell szembenézniük biztonsági szempontból, politikai és gazdasági, valamint társadalmi szempontból. Ahogyan ön tudja, az Európai Unió is részt vesz az, irak, az ott állomásozó haderőkben, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2003-ban az Európai Unió több mint 1 milliárd euróval járult hozzá a humanitárius támogatási projektekhez, az újjáépítéshez és a fejlesztéshez Irakban. Az EU kötelezettségvállalását megerősítette egy partnerség és együttműködési megállapodás az iraki kormányjal, és az Európai Parlament megkapta azt a formális kérést, hogy megegyező véleményt formáljunk. Mauro úr itt van a teremben, és ő a jelentéstevője ennek a témának. Mielőtt megadnám a szót a nagy érdeklődésre számot tartó témához önnek, minden kollégiának ö, szeretném felhívni a figyelmét, hogy itt ö, egy olyan személy előtt ö, tesz, ö, fejezzük ki tiszteletünket, aki valóban hozzájárul az iraki nép jólétéhez. Kérem, 10 perc alatt tartsa meg Merkelt asszony beszámolóját. Thank you very much, um, Mr. Um, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm kedves szavait. Kollégáim nevében is, akik nagyon nehéz körülmények között dolgoznak Irakban. Olyan helyzetben, amelyben a ö, fokozatos fejlődésről számoltunk be, de visszalépésekről is időnként. Mégis Irak nagyon fontos szakaszába érkezett a fejlődésnek, és megtiszteltetés számomra, hogy ma itt önökkel megoszthatok. Megoszthatom a benyomásaimat, gondolataimat, és néhány tényt a helyzettel kapcsolatban, hiszen az Európai Unió a tagállamain keresztül továbbra is fontos szereplője lesz Irak újjáépítésének, a helyzet normalizálásának, amelyért a nemzetközi közösségben önök is sokat tesznek, és természetesen a régiós integráció érdekében, illetve Európa és a világnak ezen fontos részek közötti kapcsolatok képítése terén. Remarks on the political process. Engedik, akkor a politikai folyamatról szólnék egy pár szót, amely a mögöttünk álló évet határozta. Egy évvel ezelőtt kezdődött ez eh, a választói törvény elfogadását követően. Hosszú folyamat végén sikerült ezt elfogadni, mire a választójogi törvény kapcsolatban konszenzus alakult ki fontos volt ez, hiszen ez volt az első alkalom, hogy egy választott kormányról egy másik választott kormányra állt át az ország. Nagyon nehéz lett volna ezt elképzelni négy évvel ezelőtt az amerikaiak közvetlen részvétele nélkül. Most először egy szuverén, önálló politikai folyamat szemtanúi lehetünk Irakban, amely valóban elképzelhetetlen lett volna az új választójogi törvény elfogadása nélkül. Ezt követően láthattuk a, választási kampányt, amely nyíltabb volt, mint korábban bármikor, bár jó néhány incidens tarkította a kampányt, amelyek azonban alapvetően nem befolyásolták a választási részvételt a választás napján, 62-63%-ról alakult a részvétel, amely igen, magasnak mondható, nagyon sok iraki örült annak a lehetőségnek, hogy leadhatja a voksát. Ezt követően a szavazat számlálás bizony sokáig tartott, de mégis megfelelő volt ennek a levezénylése, hiteles volt a végeredmény is, bár felebeztek a végeredmény ellen, újra kellett számolni a szavazatokat, ezért volt az, hogy csak májusban, május végére lett végeredmény. Ezt követően egy hosszú folyamat kezdődött, a kormányalakítás hosszú és nehéz folyamata, amely Irak történelmében mm, precedens nélküli, hogy egy szuverén, önálló állam, kormányalakítási folyamat indulhasson be. Két fő politikai blokk került a parlamentbe, ők alakítottak a kormányt. Ez a kormányalakítás tulajdonképpen még most sem zárult le teljesen, de közel járunk a végeredményhez. Nagyon óvatosan fogalmazok, hiszen nehéz pontosan látni, hogy mi várható, de mégis a folyamatot ehm, lezárják, de az elnök felkérte a jelenlegi miniszterelnököt, hogy egy új kormányt alakítson, valószínűleg is marad a miniszterelnök, és folynak a tárgyalások arról, hogy a felálló kormány pontosan milyen politikai prioritások mentén járhat majd el a különböző politikai pártok november eleje óta egy kerekasztal mellett tárgyalják, meg kerekasztal tárgyalások keretében tárgyalnak. A különböző miniszteri pozíciókra is megvannak már a jelöltek, ezek kiválasztása azonban nem könnyű folyamat. Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért tart ez ilyen sokáig és az iraki belpolitikai folyamatokat hátráltatta az ország újjáépítésének igen sűrű programja, a gazdasági növekedés, beindítása, a szénység elleni harc, rengeteg prioritás van, amelyen foglalkozni kéne, mégis ugye a politikai folyamat feladattal van mindenki elfoglalva, ugyanakkor előzmény nélküli ez a fajta politikai váltás Irakban. Basis, uh, I think the, the major achievement is really that az igazán fontos eredmény az az, hogy az alkotmányos folyamatban minden politikai párt teljes mértékben részt vesz annak biztosítás érdekében, hogy minél hamarabb felállhasson az új kormány. Spekuláció alapját képezi az, hogy az új kormányzat és a korábbi kormányzat között mi lesz a különbség, főként annak tükrében, hogy jelentős kontinuitás eh, figyelhető meg a vezetők tekintetében. Ugyanakkor úgy vélem, hogy kicsit változik majd a szunni képviselet, előtt, jobban előtérbe kerül. A szadisztek a korábbi időszakhoz képest is fontosabb pozíciókat foglalhatnak el. Az a véleményem, hogy a parlament fontosabb szerepet játszhat, a kormányzattal való együttműködés terén. A nemzeti politikai tanácsban pedig a legfontosabb politikai erők vezetői vesznek majd részt, ami valószínűleg a kis ellensúlyok rendszerének jobb kialakulását szolgálhatja majd, mint korábbi években. De ez még egyszer mondom, spekuláció csak, nem tudhatjuk, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége. Az új kormányzat felállása nagyon fontos lesz, a biztonsági helyzet javulását hozza majd valószínűleg magával. nagyon sötét éveknek, mondhatjuk 2006-ot, 2007-et és 2008 egy részét. ben sem változott a 2009-eshez képest sokat a helyzet, sokan sérültek, sok a sérült és a haláleset, ez aggodalomra ad okot. Ugyanakkor az iraki biztonsági erők képessége fellépése javult, ami nagyon fontos előfeltétele annak, hogy javuljon a helyzet 2011-ben, amikor is a várakozások szerint, illetve az Amerika és Irak közötti két oldalú megállapodás értelmében az amerikai erők visszavonására sor kerülhet, kivonulására sor kerülhet. A biztonsági helyzet kapcsán a kisebbségek helyzete, a keresztény, és a Bagdadi, Bagdadban és Nönőában a keresztény kisebbség helyzete egyre fontosabbá vált. A kisebbségi csoportok védelme fontos számunkra is. Megpróbáljuk az irakiakkal együtt megtalálni a módját annak, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvédjük ezt a kisebbséget. Ígéretes az, hogy az iraki képviselő tanács is napirendjére tűzte a kisebbségvédelem kérdését, és mi mindenképpen megpróbálunk majd segíteni nekik abban, hogy a kisebbségi helyzet javuljon. 2003 óta rengeteg minden történt. Irakban a sok még a való a gazdasági növekedés, a befektetések, beruházások a szegénység elleni harc terén, hiszen a tények azt mutatják, hogy a lakosság 25% a szegénységi küszöb alatt vagy közelében él, most nem megyek további részletekbe, de a reményeink szerint a biztonsági helyzet javulásával és a politikai helyzet stabilizációjával, stabilizálódásával a kormányzat 2011-ben termékenyebb munkát végezhet, mint tette azt a korábbi években. Végezetül tennék két megjegyzést még az ENSZ szerepével kapcsolatban, illetve arról is szólnék, hogy az Európai Uniónak milyen szerepet képzelünk mi el. Az ENSZ szerepe elsősorban az ENSZ BT 2007-es 1770-es határozata alapján képzelhető el, amikor is az iraki kormányzat kérte többek között, hogy az emberi jogok védelme, a politikai folyamat segítése, illetve a humanitárius és fejlesztési segélyek megvalósítása terén. Természetesen szorosan együttműködünk a parlamenttel, a kormányzattal és a civil társadalmi szervezetekkel is. Ugyanakkor a biztonsági tanácson belüli politikai megállapodás értelmében az iraki kormányzat kérésére léphetünk csak fel és lépünk fel. A közeljövőben tevékenységünk elsősorban a politikai folyamat támogatására koncentrál majd. Célunk a vitatott területek stabilitásának biztosítása. Az arabok és a kurdok közötti vitás helyzetről van itt szó, normalizálni és javulnia kell a helyzetnek Irak és Kuwait között is. A, a hetes fejezet alapján meghozott szankciók státuszkójának véget kell venni, ami alapján Irak a 90-91-es háborúra kell, hogy állandóan visszaemlékezzen, jó lenne, hogyha a közelmúltban történtek alapján levonná mindkét fél a következtetéseket. Az emberi jogi helyzetről rendszeresen beszámolunk, az emberi jogok megsértéséről, eh, és eh, ezen jogsértések elleni harcban is aktív szereplők vagyunk, ezen keretben belül az esrefi eh, tábor helyzetét is figyelemmel követjük. A kormányzati képviselőkkel is rendszeresen egyeztetünk annak érdekében, hogy a humanitárius helyzet ebben a táborban ne rosszabbodjon, ne romoljon. Olyan alapelvek alapján járunk el, amelyekre rendszeresen emlékeztetjük az iraki kormányzatot. Végezetül az Európai Unió szerepéről hadd pár szót. Az Európai Unió delegációjával és a tagállamok képviselőivel, Irakban aktív képviselőivel nagyon jó az együttműködésünk. Reméljük, hogy a jövőben is segítik az iraki újjáépítést, a két kétoldalú együttműködési programokat csak üdvözölni tudjuk. És a gazdasági érdekek, az energiapolitikai érdekek, illetve a demokratikus és alkotmányos fejlődés értékeinek segítése terén Európa, az Európai Unió kiváló partnere lehet az Iraknak, és az ENSZ is természetesen partnerként fog eljárni az ügyben. La parola. Köszönöm, Merkert úr. Stevenson kolléga kap szót, aki az Irakkal fenntartott kapcsolatok delegációjának vezetője két percben. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani önöknek ezért a kezdeményezésért, hogy a közös megbeszélést tartunk. Számunkra ez óriási lehetőség az Irakkal való kapcsolattartás delegáció számára, hogy ezen a meghallgatáson részt vehetünk. A delegációnk nevében Szeretném köszönetemet és tiszteletemet kifejezni Mekert úrnak azért a nagyszerű munkáért, amit végeznek. Mint tudják, a delegációnk korábban februárban, 2008 februárjában adhok, hát tulajdonképpen állandó adhok bizottságként, delegációként alakult, Azonban a legutóbbiak nyomán egy teljes jogú iraki delegáció lettünk. Az Irakkal való együttműködés, illetve az Irak és az ENSZ közötti együttműködés keretében, mint ahogy az elnök már elmondta, az EU több mint 1,9 milliárd eurót fektetett Irak újjáért építésével 2002 óta, és tényleges érdekünk az, hogy a béke, a demokrácia és a szabadság visszatérjen Irakba. Sok millió menekült akik a szomszédos országokba menekültek, visszatérhessenek. Irak belpolitikájára azonban próbál nyomást gyakorolni néhány szomszédos ország, elsősorban Irak, bocsánat, Irán, és mi azért reméljük, hogy ott megalakul az új kormány. Az ENSZ külön érdeklődése követi a kisebbségek védelmét, ez mindenhol érdek, és szeretnénk, hogyha az új kormány előítéletektől mentesen közelítene a problémához, nem csak a keresztény kisebbség, hanem más iraki kisebbségek is élvezhessék jogaikat. Nyilván tudják, hogy Melkert úr nyomán a, ugye a Strasburgi parlamenti plenárison a, elítélte a parlament Tarik Aziz és más tisztségviselők halálos ítéletét, és nagyon is reméljük, hogy Irak felhagy a halálbüntetés alkalmazásával, és más országok a, a parlament tagjainak képviselően túlnyomó többsége 401-en támogatták ezt az állásfoglalást. Rendkívül aggaszt eh, minket, hogy eh, Ashrafban nincsenek megfelelő eh, egészségügyi lehetőségek, és hogy állandóan a táborokban 24 órán át naponta a hangos beszélők zaklatják az embereket. Nagyon aggaszt minket ezeknek az embereknek a helyzete, hogy emberi jogaikat nem tartják tiszteletben. Vannak olyan híresztelések, akkor, hogy az iraki hadsereg talán az asani öm, tábor ellen támadást tervez. Az Európai Parlament érdeklődése kíséri a helyzetet, és remélem azt úr, hogy ez ellen mindent megtesznek, és a humanitárs támogatás érdekelmes. Stevenson, la parola. Köszönöm, Stevenson úr, két percben. Mauro úr kap szót az Irakkal kapcsolatos jelentés megfogalmazója. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy kevesebb időre lesz szükségem, mert azt hiszem, hogy a legfontosabb témák már felvetődtek. Két kérdést szeretnék feltenni, amely inkább a részletekbe vág. Egyrésztről a kormányok szerepe Irak destabilizálásában. Ezzel kapcsolatban szeretném megismerni Melkert úr véleményét, azaz, hogy létezik-e az ön által képviselt szervezetnek egy olyan ö, ö, véleménye, hogy ha legalább Irak három legfontosabb szomszédországa erőteljesen részt vesz az ország destabilizációjában, a terrorizmus révén is, kétszínű játékot folytatnak ezek az országok, amit most még el tudnak rejteni, a nemzetközi közösség előtt. A második dolog a keresztények kérdése nem tűnik számomra ez egy kis jelentőségű kérdésnek, vagy egy kisebbségről van szó, hiszen több százezer embert üldöztek el, és ez egy olyan elem szintén, amely hozzájárul ahhoz, hogy az ország stabilitását megakadályozza. E tekintetben főként az északi részen nagyon sok keresztény falu van, ahol polgárőrségeket szerveztek, és az a kérdésem, hogy létezik-e stratégia az ENSZ részéről e tekintetben is, hogy ennek a jelenségnek gátat vessenek, különösen talabáni elnök javaslata alapján, mely szerint az összes keresztényt egyetlen provinciában kellene összevonni, koncentrálni, és így módon megoldani ezt a problémát. Elnök, köszönöm, Mauro úr, öt percben kérem Merkert úr válaszoljon a kérdésekre. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Stevenson úrnak, és köszönöm, és a delegációjának azt az érdeklődést, amelyet uh, Irak iránt tanúsítanak. Szerintem nagyon fontos, hogy folyamatosan továbbra is figyelem, kísérik a helyzetet, és én is szívesen tovább dolgozom önökkel figyelemre méltóak az elhangzott aggályok, különösen az Asrafi tábor helyzetével kapcsolatban. Követjük a helyzetet, és hetente látogatunk a táborba, ahol mindenkivel elbeszélgetünk, beleértve a lakók képviselőit is, a benyomásainknak és az aggájainknak, és határozottan hangot adunk az Asrafi bizottságnak, amely egy miniszter, minisz, tárcaközi bizottság Bagdadban. Az, hogy állandóan kapcsolatban vagyunk a táborlakók vezetőivel, és amikor kihívások az szembesülnek, tájékoztatnak minket erről, és mi is erről tájékoztatjuk a hatóságokat, nem rejtve véka alá az aggájainkat, amikor erre okunk van. Például hivatkoztak arra, hogy állandóan ott vannak a hangos beszélők, és teljesen egyetértek azzal, hogy a hangos beszélőknek semmi észszerű célja nincsen, és a legelejétől arra kértük az iraki kormányt, hogy vigye el onnan a hangos beszélőit. Ez csak egy példa arra, hogy próbáljuk képviselni azokat a nézeteket, amelyek az emberi jogok, alapvető emberi jogok tiszteletben tartására irányulnak. Ez a humanitárius szempont, ami pedig a politikai oldalát illeti, az iraki kormánynak megvan a saját felelőssége, ugyanakkor részünkről a párbeszéd szorgalmazása is fontos. Irak és az ott képviselt kormányok között, hogy olyan megoldást találjanak erre a problémára, amely nagyon sokrétű, és az önök meglátásait is szívesen fogadjuk ebben a kérdésben. Mauro úr, felvetésére azt tudom mondani, hogy talán méltányolja, hogy az ENSZ képviselője a különböző tagállamok szerepét talán nem kommentálja, ezért arra szorítkozom csupán, hogy elmondjam, az a felhatalmazásunk, hogy Irak és a szomszédos országok közötti párbeszédet szorgalmazzuk, konstruktívan lépünk fel Irakban és a térség tágabb területén, és ami a politikai folyamatokat illeti, kétség kívül magas szintű megbeszélések történnek iraki tisztségviselők számos országba, fővárosba ellátogatnak, folyik a politikai párbeszéd, konstruktív elkötelezettségnek is jele lehet ez, hogy Irak a térségben nagyobb befolyásra kíván szerteni. Ennek a hatása illetve szomszédok fellépése abban a helyzetben, amelyben ma Irak találja magát, mi állandóan eh, arra figyelmeztetünk az ENSZ részéről, hogy a pozitív és konstruktív eh, tervek a bizonytalanságok csökkentésére irányulnak, az erőszak eh, megszüntetésére, és a haladás elősegítésére. Az önök felvetésein jogosak, mindenkivel tárgyalunk, alavavi elnökkel is, Ninivában a kisebbségek védelme érdekében egy bizottságot alakítottunk minden érdeket részvételével. A tanács képviselő is helyeselték, és azt hiszem, hogy önök is jogosan mondják, hogy a keresztény kisebbséggel is tárgyalni kell. Ez a népcsoport nagyon régóta tudja, hogy hogyan lehet együtt élni másokkal. Csak az utóbbi években vannak a veszélynek két éve, nem csak a keresztények, hanem mások is. Per minuto. Gomes asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Én is Szeretnénk Melkert úrnak, úr munkáját elismerni, és elődjének a hasonló köszönetet mondani. Nagyon kemény munkát végeztek, végeznek Irakban. Első kérdésem, az ENSZ saját épületében tud már működni, és megfelelően tud, szabadon tud mozogni Irakban. Legutóbb 2008-ban nem ez volt a helyzet még. A saját épület roppant fontos. Második kérdésem, a Justus Lexus egy jogállamiság az fejlesztés terén a programja mennyire sikeres, főként az igazságminisztériumra gondolok itt. A harmadik kérdésem pedig a civil szervezetekkel való együttműködés, mennyire jól működik ez. A következő kereskedelmi kérdések egy francia kereskedelmi miniszter járt a közelmúltban, repült Irakba, az AKA gáz mezőgye hogyan halad. Honorevole Arlacchi per un minuto. Arlacchi úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. The first About... Csak pár kérdésem lenne. Az első a keresztényeket és az ő üldöztetésüket érinti. egy vallási kisebbség e, e, elleni üldöztetés, e, ez az egyetlen, tehát csak a keresztényeket üldözik, vagy esetleg a szektorius erőszak keretében jelenik ez meg, és ha valóban ez a helyzet, akkor hirtelen miért van ez, és miért nem volt korábban ilyen. Második kérdésem az ország újjáépítésére vonatkozik, a nemzetközi segélytámogatás kérdése nekünk egyáltalán nem tetszik az, ahogy Afganisztánban működik ez, nem tudom, hogy Irakban hasonlóan működnek el dolgok, mert ugyanolyan hat, kevésbé hatékony módon működik, mint Afganisztánban. Irakban az erőszak ismét fellángol, sikerült az erőszakot csökkenteni. Ez minek köszönhető esetleg a jobban működő rendőrségnek? Minuta. Bergis úr, egy percben. Eh, merci, President. Köszönöm, elnök úr. Külön megbízott úr, az ensz kapcsolatosak a kérdéseim. Az Európai Parlament elfogadott egy nyilatkozatot az Asrafi tábor helyzetéről. Az ensz arra szólítjuk fel, hogy azokat a fegyvertelen nőket gyerekeket védje meg a több ezer embert, aki állandóan támadnak itt a táborban. Jó lenne, hogyha védett személynek minősítenék őket, kívülről terrorizálják őket lélektanilag is, például a hangszórókon folyamatosan szóló beszédekkel, illetve embereket rabolnak el, ölnek meg. Annak ellenére hogy Irak vállalta e, ezeknek az iráni menekülteknek a védelmét. E, a Teherámmal támogatott e, erők újra támadásba lendülhetnek. Az ENSZ nevetségesé válik, hogyha semmi nem történik, és nem sikerül megvédeni ezeket az embereket. Nevetséges, hogy így eh, semmibe lehet venni ezeket a vállalásokat. Semmiféle eh, kemény eh, kérés, követelés nem érkezett az iraki kormányhoz, és ez a kétszínűség, ezt el kellene ítélni, nagyon sokkal keményebben fel kellene fellépni. Kérem, ossza meg velünk az ENSZ véleményét erről. Minuto, Köszönöm, Boszkurt asszony egy percben. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom in deze commissie, meneer Melkert. Köszönöm. Elnök úr, üdvözöljük eh, Melkert a bizottságban két kérdésem lenne. Ön említette a keresztények helyzetét, és a választásokról azt mondta, hogy egészen jól lezajlottak. Úgy látjuk, hogy a demokráciában igyekeznek védeni a kisebbségeket, azonban vannak más kisebbségek is, akik Irakba menekültek, képes, de nyolc hónapja vizsgálunk bizonyos kérdéseket. Mik a tervek? A második kérdésem. Az országban lévő biztonsági helyzete tekintettel úgy mondta, hogy jobb a helyzet az országban, de annyira nem biztonságos. Mi a helyzet most? Szóval Vidal Quadras következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. És köszönetet mondok Melkert úrnak is, hogy ellátogatott a szakbizottsághoz. Ez nagyon megfelelő pillanatban történt. Természetesen sok sikert kívánunk Iraki missziójához. A következőről szeretnék szólni. Más kollégák is felvetették már egyébként ezt a témát. Az Asrafi menekült táborban uralkodó helyzetről van szó. Nos, Merkel úr, most az Asrafi helyzet rendkívül nehéz, hiszen nem lehet gyógyszereket bejuttatni a táborba, nem lehet kezelni például a súlyos rákbetegeket, pszichológiai kínzás esetei fordulnak elő az állandóan működő hangos beszélők révén, a rokonok, a parlamenti képviselők, az ügyvédek szintén nem juthatnak be a táborba, nem kezelik megfelelő módon az ott tartózkodókat az iraki hatóságoknak mindenféleképpen kötelezettséget kell vállalni a helyzet megoldására. Merkel úr, a következő napokban elképzelhető, hogy egy még támadásra kerül sor, mint ami nyáron történt, amikor is 37 túszszettek, sok sokszor sebesült volt, és egy tucatnyi halott. Hogyha bekövetkezik ez a támadás, Merkel úr, akkor ez tömeggyilkosság lesz. Tehát kérdezem, kérem önt, hogy egy állandó megfigyelő csapatot alakítson ki erre a területre, mégpedig azonnal, mert hogyha ezt nem teszik meg, Merker úr, akkor fennáll az a veszély, hogy valóban egy tömegmészárlás következik be ebben a táborban, és az ami lelkismertünkön szárad majd. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Melkert úrnak, hogy eljött. Sajnos most nem láthat engem, mert a TV kamera pont közöttünk van. Még egyszer köszönöm, hogy eljött körünkbe, hogy elmondja, milyen szerepet játszik hát az ENSZ ebben az érzékeny helyzetben mert kilenc hónapja várakoztunk, Nuri, hogy, hogy Nuri al-Maliki kormányt tudjon alakítani. Remélhetőleg decemberben befejezi a kormányalakítást. Ez libanoni típusú képletnek tűnik, különböző etnikai csoportok kapnak helyet a kormányban remélhetőleg nem lesz az a vége, hogy etnikai összetközések miatt szomlik a kormány. Az, a humanitárius helyzet még mindig nagyon súlyos. A népesség nagy része szenved. Almalik úr Szeretném, hogyha elmondaná, hogy azon túl, hogy megállapodtak a külföldi megszálló erőkkel, mi a véleménye, hogy mi lesz ebből? per favore. Nem tíz percben válaszoljon. Uh, thank you very much, um, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. A legutóbbi felvetéssel kezdeném. Nem tudom kommentálni azt, amit Maliki úr kijelentett, az az ő felelőssége. Az általános emberjogi helyzetről azt mondanám, hogy nagy különbség van az ország különböző részei között. Például az északi rész, a kurdisztáni régió, között és Irak más része között, amelyek általában biztonságosak, időnként jelentkeznek csak incidensek. Más helyeken viszont Maszóba, Kuba és hasonló helyeken napi gyakorisággal fordulnak elő incidensek. A sötét évekhez képest tényleg sok minden történt, még további jobbításra is szükség van, nem lehet azt mondani, hogy általánosságban Irak bizonytalan helyzetű, de vannak még helyek, ahol biztonságosabbá kell tenni a helyzetet, különösen a visszatérők számára. Ha esetileg nézzük, vizsgáljuk az emberek helyzetét, az megfelelőbbnek tűnik ahhoz, hogy a menekültek helyzetét eh, átláthassuk, különösen a belső menekültekre való tekintettel, akik Irakban nagyon számosan vannak jelen. Óvatosságra intenék abban a tekintetben, hogy az iraki politikai fejleményeket a libanoniakhoz hasonlítsuk. Értem, hogy miért vetették fel ezt a kérdést, azonban az iraki politikai folyamat rendkívül sajátságos, és hiba lenne, hogyha más módon ítélnénk meg. Még nagyon korai szakaszban tartanak az alkotmányon való munkában, abban sem vagyok biztos, hogy a kormányalakítási folyamatnak mi lesz a kimenetele, és nem érdemes jóslatokba bocsátkozni, az idő majd megmutatja. Vidal Kvaraz alelnök úrnak köszönöm hogy fáradhatatlanul munkálkodik a fontos kérdések napirendre tűzésében. Biztosíthatom a felül, hogy minden jelentés, jelzés az önök és kollégái részéről ö, nagy figyelmet kap körünkben, mert az egyik fontos forrás a, abban a ö, megfigyelői munkában, amelyet legjobb képességünk szerint igyekszünk végezni. Landsbergis úrnak mondom, hogy a Junami, az ENSZ iraki segélyszervezete korlátozott hatáskörrel rendelkezik természetesen a fő emberjogi eszközök határozzák meg a munkáját. Az emberi jogi fő biztosnak a fő feladata az emberi jogok megsértése ellen küzdeni. Az iraki parlamenteres jó az együttműködésünk. Ez nem csak a nemzetközi aggály, Irakban is folyik a párbeszéd ezekben a kérdésekben. Nem lenne meglepő, hogy az újonnan felálló kormány, amely valószínűleg egy szélesebb alapokon nyugó kormány lesz, mint a korábbi, az iraki parlament és Irak egészében is tovább ezt a párbeszédet általában úgy gondolom, hogy Irakon kívül elsősorban eh, tartsuk tiszteletben az irakiak jogát, hogy megbirkozzanak a helyzettel. Az egyetemes emberi jogok elve nyomán továbbra is szoros figyelemmel kísérjük a helyzetet. A missziónk, amely erre irányul, eh, felveti a kérdéseket, hogy mivel kell foglalkozni. Iraknak joga van meghozni a döntéseket legjobb belátása szerint, és azokat végre is hajtani azzal, hogy tiszteletben tartsák az egyetemes emberi jogokat és a humanitárius elveket. Nem tudom megmondani, hogy mi a szándéka az új kormánynak a kisebbségek védelmében. Annyit tudok megjegyezni, hogy minden politikai vezető együttesen ítélte el az októberben katolikus templom ellen történt támadást általánosságban. Az az érzésünk, hogy Irak jövője arra épül, hogy mindenkinek a jogai tiszteletben tartsák tekintet nélkül arra, hogy honnan érkeztek, milyen vallásúak. Irakban az eltelt években azonban sajnos voltak olyan esetek, amelyek a, az egyes csoportok érdekeit helyezték előtérbe. Ebben az országban ez nagyon hosszú múltra tekinthet vissza. Régen nem volt érdekes, hogy honnan érkeztek az emberek, milyen háttérből most azonban úgy látom, hogy ismét ez, ez lesz, nagyon progresszív erők kerülnek előtérbe Irakban. Azt nem tudom, hogy az EU hivatalával mi a helyzet általánosságban elmondható, hogy azok a szervezetek, amelyek a nemzetközi övezetben működnek, még mindig jelentős védelmet igényelnek Reméljük, hogy az idők során ez az igény csökkenni fog. Az EU igazságügyi tevékenységekbe való bekapcsolódásától sokat várunk, az új igazságügyminisztériummal való szoros kapcsolatoktól, és reméljük, hogy az iraki jogállamiság támogatása az egyik fő adalék, amit az állam működéshez hozzáadhatunk. Nagyon sok mindent meghatároznak a befektetések az olajkitermelési infrastruktúrában a az ingatlanokba, a turizmusba való befektetés, és az iraki gazdaságnak több lábra állítása még mindig nagyon fontos feladat, és időnként aggasztó helyzet. A segélyek kérdése más, mint Afganisztánban. A nemzetközi humanitárius támogatás különösen ha megkülönböztetjük az USA és mások támogatásait, akkor más, mint Afganisztánban sokkal nagyobb mértékű. Van egy iraki kuratórium az emberjogi támogatásra több mint 3 millió dollárt költöttek el, nagy a küzdelem a korrupció ellen Irakban, az átláthatós index Irakban nagyon alacsony, ezért fontos a jogállamiságba való befektetés, az remélhetőleg javít a helyzeten és végezetül elnök úr, az erőszak csökkentése és az iraki biztonságerők megerősítése átlagosan véve az iraki biztonsági erők helyzete javult, azonban amikor átlagot mondok, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy milyen típusú tevékenységekről, illetve milyen helyekről van szó, ahol bevetik a biztonsági erőket. Nagyon sok mindenre még szükség van, különösen nagy igény van a rendőrök kiképzésére. Számos EU tagállam bekapcsolódhat az eh, iraki rendőrök kiképzésében szerintem ez nagyban hozzájárul a helyzet stabilizálásához, hogy egy normális ország legyen Irak, ahol a polgárok biztonságban érezhetik magukat, ahová a külföldiek befektethetnek biztonsággal, ahol sikeresen szállnak szembe a szegénységgel, még nem tartunk itt, mert nagyon sok minden útjában áll ennek, de számos dolog óvatos optimizmusra biztat, úgyhogy reméljük a valóság is igazolja ezt. Elnök, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes és eredményes találkozó volt. Még egyszer köszönjük, hogy eljött hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy lesz még alkalmunk további kapcsolattartásra is, hogy ezeket a témákat ismét megvitassuk. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito. Kedves kollégák, folytassuk a vitát a nyugat-szaharai közelmúltbeli eseményekkel kapcsolatban, miután meghallgattuk uh, Szalemaut Szalek urat ma délelőtt, a Polisario Front képviselője. Itt a nagy alkalom, hogy személyesen meghallgassuk a marokkói külügyminiszter Taib Fassi Firi urat, aki volt olyan kedves és elfogadta meghívásunkat, Úgyhogy most itt van velünk, hogy megvitassuk ezt a kényes témát. Ahogyan tudja, miniszter úr, az Európai Parlament a múlt héten állásfoglást fogadott el a nyugat-szaharai helyzettel kapcsolatosan. És tudom, hogy ez a téma nem kevés zűrzavart okozott Marokkóban, azonban szeretném pontosítani, hogy ez az állásfoglalás nem egyetlen nemzeti delegáció álláspontjának kifejezése volt, hanem tárgyalások eredménye a különböző politikai frakciók között, valamint a különböző nemzetiségű delegációk tagjai között. Az a kényes feladat Tom is van, hogy valamennyünk képviseletében magánemberként is megtettem, de most nyilvánosan is, hogy szeretném kifejezni részvételmet, együttérzésemet azon ö, áldozatokért, akik a mai egyet képező konfliktusban hunytak el. Nos, tehát miniszter úr, valamennyünk nevében szeretném kifejezni együttérzésünket a marokkói rendfertartó erők családjainak, akik számosan áldozataival váltak ezeknek az összecsapásoknak. Nincs túl sok időm, időnk, azt szeretném kérni, hogy 10 percben tartsa meg beszámolóját, hogy a kollégáknak is lehetőséget adjunk a vitára. Köszönöm, miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgatjuk a beszámolót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehettek, és nagy megtiszteltetés az önök körében. Ennek a vitának a megszervezésért megkaptam, megköszöntem már, hogy meghívtak és hogy meghallgatnak, és kérdéseket tesznek fel, amelyeket meg tudunk vitatni, elemzésre is sor kerülhet abban a kérdésben, amely a nyugat-szaharai helyzetet illeti. Megpróbálok benne maradni a számomra jóváhagyott tíz percben egy perc talán arra, hogy megosszam önökkel azt, hogy Marokkó elkötelezte magát az iránt, hogy az EU stratégiai partnere legyen, mi csak kapcsolatainkat minden marokkói politikai erő ebben részt vesz. A baloldal, jobboldal szélsőséges részei is az Európai Unió értékeit osztjuk, az elveket, a normákat, és, és ez szerint jár el Marokkó. Ez az elkötelezettség azt is jelentem, hogy mint tudják, Marokkó előre haladott státuszt élvez a mediterrán térségben, az európai szomszédság politika tekintetében, az ezt követő akciótervek, és ebbe tartoznak. Azonban Marokko számára nagyon fontos, hogy eleget tegyünk a vállalásainknak, mert az Európai Unió érdeklődését Marokko iránt nem a belügyeinkbe való beavatkozásként értékeljük, éppen ellenkezőleg támogatásként tekintünk rá üdvözöljük ezt az érdeklődést, és megfelelőnek tartjuk Marokkó esetében, és a e, jogszabály, a környezet e, konvergenciája e, üdvözlendő cél. A béke fenntartása fontos. Dél egyetlen olyan országa, Bosznia-Hercegovinával az Alta műveletben. Mi voltunk az elsők, ahol albizottság alakult az emberi jogok elősegítésére az Európai Unióval karöltve az elsők voltunk ebben a csoportban, nem csupán a marokkai kormány, hanem a marokkai intézmények és civil szervezetek is részt vettek ebben a megmozdulásban mindenkinek fontos Marokkóban, hogy különleges kapcsolatot állapoljunk Európával a problémáink dacára. A magrebi országok közül mi vagyunk a legrosszabb tanuló az afrikai osztályban. Nem tudom, hogy milyen a sötét okokból, nem tudom megérteni bizonyos eltérések vannak a stratégiai lehetőségek között az Európai Unió meglátását, a közeket meglátása között. Nehéz helyzetben van Marokkó a szaharai helyzet miatt, az a Mauritániában, Nigériában, Gambiában és Gambiában is érzékeny a helyzet, és ez a stratégiai terveinkre kihat. Ami a szaharai ügyet illeti, engedjék meg, hogy mindenkinek, akit ez érdekel, rendelkezésére bocsássam azt a dokumentumot, amely történelmileg ismerteti a helyzetet. Nagyon sokszor ismétlődnek a kérdések, nem szeretnék ezzel túl sok időt tölteni, csak emlékeztetek arra, hogy Marokkó gyarmatosítása Francia és Spanyolország által történt az idők során. Azután próbáltuk a szuverenitásunkat visszaszerezni, ez hosszabb folyamatot igényelt. Mint tudják, a szaharai övezet nem csak Szakel Hamrájt tartalmazza, az a nyugati rész, de más spanyol övezeteket is visszaszereztünk, és legitim módon 58 óta Spanyolországgal való egyezménnyel, és utána 75-ben Madriddal való egyezményünk nyomán kiterjesztettük szuverenitásunkat. Világosan kértük Spanyolországot, hogy Szedefli és Nyugat-Szahara is kerüljön vissza marokkai szuverenitás alá. Annak idején a spanyolok ezt két fázisban kívánták megtenni és szerep vissza is került, azonban a másik rész a magrebi keretben és versengés alakult ki Algéria és Marokkó között ebben a kérdésben. Polisario frontról nem beszélhettünk a spanyol gyarmatosítás előtti időkben. A Poliszárió elsősorban a líbiai rezsim támogatásának köszönheti létrejöttét ebben a nagyon konkrét helyzetben. A Poliszárió nem az egyetlen és legitim képviselője az szaharai embereknek. Az ENSZ egyetlen dokumentumában sem írják ezt, sem jogi helyzete, sem egyéb igazolása nincs a poliszáriónak arra, hogy a nyugat-szaharaiakat legitim módon képviselje az nyugat-szaharai emberek nagy része politikai és gazdasági szempontból is békésen szeretne élni. Nem felszabadító mozgalom a mi vele együtt próbálunk végleges megoldást találni a helyzetre. Marokkó már 2004-ben és reagált a nemzetközi közösség felhívására, hogy az érdekelt felek álljanak elő konkrét javaslattal. Marok Marokkó ezt megtette. Ennek örülünk, hogy megtettük. Egy egyszerű kezdeményezés nyomán indítottuk el a javaslatot, a nemzetközi jog tiszteletben tartásával kiinduló javaslatként tettük azt az asztalra, arra, hogy a kívánatos politikai megoldást elérjük. Azóta az ENSZ biztonsági tanácsának asztalára is javaslatot tettünk le. A biztonsági tanács azt mondta, hogy ez eh, hiteles alapokon nyugszik, és ez megerősíti a javaslat, a kezdeményezés legitimitását. Sajnos már a kezdetek kezdetétől az algériai külügyminiszter halva születettnek ítélte ezt a kezdeményezést, és azt mondta, hogy abból az elből irány, indul ki, hogy a szuverenitás marokkói legyen. Éppen, hogy nem erről van szó hanem az ENSZ biztonsági tanácsának a dinamikus feltételrendszerhez igazodik. És a nemzetközi támogatás nyilvánvalóan megvan ez iránt a tervilán. Ezt a stratégiát a felek elfogadták 2007 óta, három típusú intézkedés történik. Az első, hogy felhívják kezdeményezéseken keresztül azokat, akik azt mondják magukról, hogy az emberi jogaik sérülnek Nyugat-Szaharában, másodszorban pedig a nyugat-szaharai erőforrásokat, természetes erőforrásokat kívánjuk kiaknázni. A harmadik típusú akció pedig az, hogy megszállt területnek mondják Nyugat-Szaharát azóta folyik a fellépés konkrét intézkedéseket foganatosítunk. Egy nyilvánosságra hozott, megalapozott stratégia nyomán, és reméljük, hogy ez figyelmet kap. Elajunban és a marokkóiak körében ez büszkeséggel találkozik az a fontos számokra, hogy hagyják őket fejlődni. Büszkék arra, hogy be lehessen zárni ezeket a táborokat, és és naponta 600-tól 1000 jármű megy be a táborba, és jön ki onnan, tehát nincs ez lezárva, ellentétben azzal, amit a poliszárió hangoztat. A, az a tábor, amelyet békésen megszüntettek, én azt mondanám, hogy ugyan ilyen békésen szüntettek volna meg egy hasonló tábort bármelyik európai országban egyetlen egy polgári halálos áldozat sem volt, noha nagyon sokan ebben a teremben is genocidiumról, emberírtásról beszéltek. nem volt erőszakos cselekmény, éppen hogy a másik irányból, irányból történt az, hogy molotov koktélokat dobáltak, és most úgy tűnik, hogy elfelejtjük, hogy mi történt, és a, ha, és, és a tábor megszüntetése utáni helyzetre kellene koncentrálni, de elnézést az elnök úr emlékezett arra, hogy már túlmentem a 10 percemen, próbáltam a lehetséges kereteken belül ismertetni a helyzetet, és az önök lelkiismeretére appellálni a 20... Köszönöm, miniszter úr. 20 jelentkeztek szólásra a rendelkezésünkre álló kevés időben. Sajnos korlátoznom kell a felszólalások idejét, tehát maximum egy percet adhatok mindenkinek. Franka úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Megragadom az alkalmat, hogy jelen van a miniszter úr. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió nem igazságosan járt el, és túlságosan gyorsan. Hát azt hiszem, hogy jogunk van ilyennek tartani azt az eljárásmódot, módot, ahogyan megszüntették a távort. 28 en vasárnap egy interjút adott egy újságnak, ahol a következőt jelentette ki. Egyetlen ártatlan sem kínoztak meg. Ellentétben ezzel azt lehetne mondani, hogy ö, tehát tudna ezzel kapcsolatban pontosabb információt adni. Az elmondóban megjelent információ szerint ön azt mondta, hogy a 130 fogvatartott egyik ügyvéde azt mondta, hogy erőszak, erőszak tétel történt, és valakit arra kényszerítettek, hogy a vizeletét megigye ezek közül a fogvatartottak közül. Nos, tehát hogyha nem tetszik önnek egy újságíró beszámolója, akkor kiutasíthatja az újságírót az országából. És végezetül még egy dolog, ennek a parlamentnek joga van, hogy demokratikusan döntést hozzon, és csupán a polgároknak tartozik felelősséggel, akik mandátumot adtak nekünk az emberi jogokra, az alapvető szabadságjogokra, a véleménynyilvánítás szabadságára és a médiaszabadságra vonatkozóan is. Ezek a stratégiai partnerség alapvető értékeit. Tehát az európai polgárok képviselőjeként elmondhatom önnek, hogy nem kell, hogy visszavonuljunk ezen a területen. Elnök, köszönöm Szala Franka úr, Komes asszony egy percben kap szót. Minister, uh, eh, monsieur le ministre, uh, nous pensons que le Maroc doit... Miniszter úr, én úgy gondolom, hogy Marokkónak is figyelembe kellene venni azt, hogy voltak emberek, akiket őrizetbe vettek, akik megsérültek, vagy, vagy meghaltak, illetve eltűntek a tábor lebontásakor. Nyugati titkosszolgálati források szerint a meggyilkoltak száma 800-tól 500-600-ig terjed. Szeretném, hogyha arról biztosíthatna hogy legközelebb elmehetünk álljonba, és szabadon beszélgethetünk az emberekkel, hogy tőlük is tájékoztatást kapjunk. És kérdezem öntől, miniszter úr, hogy önök az ENSZ keretében párbeszéd folytatnak a Polisario fronttal, és amikor itt van előttünk, akkor miért próbálja um, hiteltelenné tenni az ellenfelüket a Polisáriót? Egy per un minuto. Egy szasszony, egy percben. Uh, monsieur le ministre, uh, mon... Miniszter úr, a mi eh, képviselőcsoportunk eh, aláírta azt a felhívást, amelyet parlamentünk eh, adott ki. Noha nem értek egyet mindennel, ami ebben az állásfoglalásban található, ez mindenképpen egy szuverén intézménynek a dokumentuma, és megismerve azon véleményét ebben a témában, ott van az a szöveg, ez a legitim szöveg. Bennem az a kérdés merül fel, hogy amikor azt mondja, hogy ezt a tábort aljon, aljonon kívül felszámolták, akkor azt szociális és gazdasági okokból történt, hogy nem művelhessék azt a területet, és nyilvánvalóan ugyanakkor ígéretet tettek arra, és is azt mondja, és nincs okom, hogy ebben kételkedjek, hogy ajun figyelme méltó gazdasági fejlődésen ment át az önök kormánya ezt legitimnek tartja, ami történt. Nuto. Ami asszony egy percben. Oui, monsieur ministre. Igen, miniszter úr, nagyon röviden. Többenettel hallgattam a marokkói részről elhangzottakat. Az, hogy több tíz ember eltűnt ebből az övezetből, ön tudatában van annak, hogy az EU parlamenti állásfoglalása az nem egy csoportnak a véleménye, hanem egy szuverén intézménynek az állásfoglalása a szaharai emberek, nyugat-szaharai önrendelkezéséről. Ha önöknek semmire itegetné valója nincs, akkor miért üldözik azokat, akik tájékoztatnak minket? Utána pedig a támogatás és az együttműködés keretében miért zárnak egy ilyen nagy területet, mint a nyugat szahara Meyer per un minuto. Meyer úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ön, mint illegális megszálló erő a nyugat-szaharai területen, hiszen ezt a nemzetközi jog így határozza meg, azt mondta, hogy nem akar tanúkat, tehát megakadályozza a közlekedést a képviselők, az NGO-k és bármilyen más nemzetközi megfigyelő számára, vagy tájékoztatási szerv számára, amely dokumentálhatná ezeket az állítólagos bűncselekményeket, amelyeket az önök kormánya majd, hogy nem minden nap elkövet Nyugat-Szaharában. Elsősorban azt kérem öntől, hogy tartsa be a nemzetközi jogot, és tartsa be az NSBT békérdú utolsó mandátumát, amelyet egyhangulag fogadtak el az NSBT-ben. Szabadon kell bocsájtani valamennyi politikai foglyot, akiket önök teljesen jogellenesen vettek őrizetbe, és megszálló erőként, jogellenes megszálló erőként azt kérem öntől, hogy a nemzetközi jogot tartsa tiszteletben elnök Milán Mon egy percben. Presidente, gracias en primer lugar por también aclarar el sentido horizontal. Köszönöm, elnök úr. Fontos, hogy ez egy horizontális állásfoglalás volt, amit minden frakció támogatott. Köszönöm, miniszter úr, hogy ellátogatott közénk. A Polisario front képviselője feltette azt a kérdést, hogy miért nem lehetett ezt a tábort békésen megszüntetni. Valival pár nappal korábban tárgyaltak. Mi történt egyik napról a másikra, vagy az előző napon, hiszen New Yorkban újra kezdődtek az informális tárgyalások, és a jövőre tekintve, mivel ilyen komoly ö, eh, ö, eh, helyzet alakult ki, hogyan folytatódhatnak, mit várnak az informális New Yorki tárgyalásoktól. Köszönöm, Milan Mon, párnyó képviselő egy percben. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, d'abord. Elnök úr, miniszter úr, köszönöm, hogy itt lehet körünkben. Az ön meghallgatása ö, nem az algériai külügyminiszter jelentében történt, aki ugyan itt lehetett volna. Egy kérdést szeretnék egyszerűen feltenni önnek. Az a kompromisszumos megoldás, amit 2004-ben javasoltak önök, amelyet figyelembe vett az ENSZ és, és az ENSZ főtétkár külön megbizotja Krisztofer Rossz úr, és autonómiát eh, javasolt, eh, és ezt hitelesnek eh, tartják. Ebben a tárgyalásban, amelyet nem régen kezdtek az ENSZ keretében, az ENSZ égisze alatt, ténylegesen sikerült előrébb vinni ezt az autonómiás javaslatot, és másodszorban, és ezzel befejezem, pontosan egy ilyen időszakban, amikor már megkezdődtek a tárgyalások, miért került erre sor, erre a cselekményre? Weigel úr, egy percben. Spostovani, gospod predsednik, Spostovani, gospod minister. Diametrálno nasprotni zgodbi v tej... Tisztelt elnök úr, most két ellentétes történetet hallhattunk a nyugat-szaharai problémával kapcsolatban. Nem szeretném magyarázni az állásfoglalást. Azt hiszem, hogy a diplomaták ezt elolvashatják, és a marokkói külügyminiszter úgy szintén nem hiszem, hogy megfelelően viselkedtek, és az sem volt megfelelő, hogy megpróbált különbségeket tenni köztünk, akik aláírtuk ezt az állásfoglalást. És vádaskodott is, Miért az a véleménye, hogy Marokkó demokratikus ország, ugyanakkor az SBT határozatát figyelmen kívül hagyhatja? Az EU-nak aktívabb szerepet kell játszania, egy külön megbizottat kell kinevezni nyugat vonatkozásában, és vele együtt kell működniük. Elnök, Vielen Dank, ich möchte zu Köszönöm szépen, két konkrét kérdést szeretnék felvetni. Spanyol kollégánk Meyer úr szintén tagja ennek a szakbizottságnak november elején újságírókkal az elajuni tábort meg akarta látogatni, hogy saját maga alkothasson képet az eseményekről. A Nyugat-Szaharába való beutazását neki a marokkói rendőrség azonban megtagadta, hasonlóképpen a német Bundestag tagjának Henrik Daktelennek és mindez rendkívül tiszteletlen módon történt a hatóságok részéről. Ez természetesen azt a benyomást kelti, hogy bármiféle jelenlét külföldi tanúk részéről megakadályozandó ott. Egész világos kérdést szeretnék feltenni önnek, milyen okból a választott képviselőket képviselőnek, Meyer úrnak nem tette lehetővé a beutazást Nyugat-Szaharába. Kérem válaszoljon meg pontosan ezt a kérdést. Frakcióm és jó magam a marokkói megszállásban és a nyugat-szaharai terület erőforrásainak kizsákmányosában láttam az alapvető okát ennek a konfliktusnak. Már szinte két évtizede blokkol Marokkó bármiféle végrehajtását az ENSZ határozatnak, tehát megakadályozza a referendumot, mi lesz a következő lépése Marokkónak, hogy ezt a nemzetközi referendumot végre megtartsák? Elnök Dati, úr egy, Dati képviselő egy percben. Euh. Köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy itt van körünkben jó magam, és nagyon sok képviselőtársam meglepetésen hallotta, hogy ugye novemberben előrébb haladtak a tárgyalások, de ugyanakkor nem kapunk megbízható információkat. Marokkó szuverenitását. tiszteletben tartjuk, de ugyanakkor fontos tiszteletben tartani a parlamenti képviselők jogait, és a határozat nyomán, és a, amit mi láttunk Franciaországban a romák helyzetével kapcsolatban is, hogy próbálnak mindenféle felelősséget elhárítani, meg kell mondanom előzetesen, hogy fontos odafigyelni annak az állásfoglalásnak a megszavazására, ami Marokkó által javasolt autonómiát illeti a szaharaiak önrendelkezése kapcsán azt mondják, hogy békésen számolták fel a tábort, és miért csapott ez át erőszakba? Az erőszak fellángolása, háborús helyzet, és a támogatjuk. La parola al ministro. Köszönöm, megadom a szót a miniszter úrnak 10 percben. Je remercie, mesdames. Köszönöm, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy felszólaltak, de meg kell mondanom, hogy sajnos nagyon könnyedén hangoztak el olyan szavak, amelyek a témában elfogadott nemzetközi állásfoglásoknak ellent mondanak. Elnézést kérek. Kérem önöket, hogy nézzék meg, van-e olyan szó az ENSZ biztonsági tanácsa által elfogadott határozatban, hogy mi megszálltuk Nyugat-Szaharát. És kérem, nézzék meg a, az ENSZ jogi képviselői részéről kiadott dokumentumokban találnak-e ilyen szót, hogy megszállás. Kérem, hogy maradjunk a tények mellett. Az elnök az ENSZ biztonsági tanácsa a határozata alapján eh, azt mondják, hogy eh, népszavazást kell tartani? Hát ez teljesen eh, hamis állítás. Kérem, nézzék meg, 2004 óta van a hivatalos nemzetközi dokumentumban hivatalkozás erre a szóra és a szomszédos államokat, és arra hívjuk fel, hogy támogassanak minket, és együtt működjünk, Marokkó és Algéria is, hogy tárgyaljunk, és kölcsönösen elfogadható megoldás szülessen. 2006-ban Marokko által kinyilvánított javaslatokat és figyelembe véve a kompromisszumok nyomán az önrendelkezés irányában a referendumot és az önrendelkezést ne keverjük össze, hölgyem és uram, tisztelt képviselők. A referendum az egy mechanizmus, és ez a referendum, a népszavazás kifejezés 2004 óta az ENSZ határozataiban nincs meg, nem található meg. Csak 1999-től 2000-ig volt erről szó, de maga a referendum sem tekinthető egy olyan dolognak, amire minden, amely mindenre orvosság. Az ENSZ ö, ö, ö, az ENSZ 64 esetben lépett fel. De ki mondja meg, hogy ö, ö, annyi népszavazás után nem lehet megoldást találni, ha mindenki olyan merev álláspontot tanúsít a nemzetközi közösség és a ENSZ biztonsági tanácsa is kérem, hogy ne használják a megszállás kifejezést, mert ezzel jogi és nemzetközi jogi ö, ö, nemzetközi jogot is megsértenek. Éppen hogy úgy tűnik, hogy egy fordított világban élünk. Szahara az egy szegény terület, Szaharának nincsenek természeti erőforrásai, amelynek, amelyek kiaknázása a jólétet elősegíteni. Nincs arról szó, hogy erőforrásokat aknázunk ki. Foszfát van, de ez a marokkói nemzeti erőforrások mindössze egy százalékát ad. bocsánat. A halászat az tulajdonképpen nagyon sok állami és magánberuházást jelent, hogy a déli területeken fejlesztjük a halászatot. És több erőforrásról meg nem igazán beszélhetünk tulajdonképpen önök büntetni akarják az ott élőket, azt a népességet? Népszavazást akarnak tartatni arról, hogy bármi érdekeltségek van az erőforrások kiaknázásában. És pontosan ezért a az elvárható tisztelettel, Gomes asszony, mondom, hogy most mit csináljunk? Az egész világ beleértve a Human Rights Watch szervezetet, az Amnesty International-t és akik ott vannak a területen, de az önök állásfoglalása az egyszerűen nem akarta ezeket a tényeket figyelembe venni. A Human Rights Watch azt mondta, hogy egyetlen incidens sem történt, az emberi jogok megsértése nem történt a tábor felszámolásakor. A Boris Fárióval való tárgyalásban én kértem őket, hogy neveket mondjanak. Két nevet mondtak, és azok az emberek, az a két ember, az él és jól van, köszöni. Csak két emberről volt szó, és ez a két ember él, és a sérelmükre elkövetett ö, ö, jogsértésekről tanúskodtak. Ha most ö, ö, figyelembe vesszük, hogy állítólag az orvosságokat meg tagadják, eh, hogy állítak tömeges eh, állítólag tömegmészárlás történt, állítólag megfélemlítés van, eh, és ez még a tábor megszüntetése előttről, hogy humanitárius tragédia történik, hogy hogy Auschwitznak nevezte az ilyen táborokat a Polisario. A polgári lakosság körében senki nem halt meg. Nyolc uh, uh, halottról volt szó, hogy nyolc gyermek halt meg, és amikor neveket kértünk, akkor kiderült, hogy nem is halt meg senki, pláne nem gyermek. A Pinochet diktatúrájához hasonlítanak minket. Hát ha valaki meghalt, akkor mondjanak nevet. És ez a propaganda, ez a manipuláció. Elnézést, hogy ezt mondom, mert hazugságról van szó. Alhaziz azt mondta, hogy etnikai tisztogatás, anarchia, a letartóztatásokban, polgári személyek kínzása történik. Elfelejtik azt, hogy lezártuk azt a tábort, és a komisszáriónak bocsánat, arról van szó, hogy a tábor megszüntetése előtt történtek dolgok, látták a csendőröket, akiket, szegényeket bombákkal támadtak, molotov koktélokkal. Hát, ha nem akarják meglátni a valóságot, tanulkat keresünk a gázai támadásokat nézve, és Madridban van egy hölgy, aki azt mondja, hogy ott a kisbabát elveszi, tehát az 2007. A teretrez. Az emberek elmennek holttesteket keresni, de nincsenek holttestek. hát tragikus bűncselekmények, de mindenképpen bűncselekmények fényképeit találhatjuk a képeken, és ezek nem a nyugat szaharai helyzetet tükrözik. A médiában nagy figyelmet kapnak, és átveszik mások, és bizonyos civil szervezetek nagy hírverést csapnak e körül. Mert a Polisario 2005 után spanyol halászokat gyilkolt meg, több száz elhunytról beszéltek az áldozatok támogatói, mi történt gépuskával, tüzeltek, hát mi történt, semmi. Közben Szahara független állam, Polisztánrió legitim képviselő, hát nem lehet erről sokat mondani. Még egy percet veszek igénybe, engedjék meg, kérem, hogy az egyik partnerük által látottakat kommentáljam az az foglalás, amit önök elfogadtak most akkor, ha figyelme veszük, hogy mi politikai párbeszédet folytatunk, mi azt mondjuk, hogy ez az foglalás nem vesz figyelembe csomó realitást hiteles nemzetközi civil szervezetek jelenlétét nem veszi figyelembe, akik pedig ott vannak. nem írták bele, hogy a Human Rights Watch, az Amnesty International és más szervezet ott van, és hogy a marokkói civil szervezetek és tudni akarják, és mi is tudni akarjuk, hogy mi történik az országunkban. És egyszerűen nem vesznek önök tudomást a marokkói civil szervezetekről, és az újságírók jelenlétéről sem. Az újságírók is ott voltak, és idéztük is őket. És önök, ha jól értem. Az emberi jogokról, a szaharai emberek emberi jogairól beszélnek az állásfoglalásokban, és a marokkóiakat nem veszik figyelembe. Azok, akik békésen szüntették meg a talmat, azok önök szerint nem, érdem, nem érdemelnek említést. Az ő emberi jogaik ez egyedülálló helyzet, ami a Tindofi mm, táborban történik. A világban nincs olyan menekült tábor, ahol az embereket nem írták össze, nem azonosították, és nem védték meg. Egyenként kérik, kérdezik az emberektől, hogy ön kicsoda, és mit csinál ott. az foglalás tükrében. Ez idegesítő, ugye? Vannak, akik nem akarnak meghallgatni minket arról, hogyha nem normális a helyzet a táborban. A Polisario és Algéria Miért nincs valakinek joga arra, hogy létezzen, hogy őt azonosítsák? De állandóan csak ezt a referendum dolgot súlykolják. És láthatták, hogy Mohamed muszlimával mi történt. Két hónap fogvatartás. Lehet, hogy túlságosan, szenvedélyesen lépek fel, de őszinte vagyok, és e, azt mondom, hogy miért nem e, konszenzus előzte meg ezt az állásfoglalásokat. Önök döntöttek, de a halottak iránt igazságtalan az állásfoglalásuk, és nem kiegyensúlyozott. Köszönöm figyelmüket. Sajnos nem tudom megadni a szót minden kollégának, aki szót kért, mert valóban kifutottunk az időből, tehát három felszólalót kell választanom a kilencből, akik még szót kértek. Ez önkényes döntés lesz. Megpróbálom a legkiegyensúlyozottabban megtenni. Janec úr, egy percben. Gracias, presidente. Eh, es eh, prácticamente imposible en un minuto Eh, enfrentar este... Gyakorlatilag lehetetlen egy perc alatt egy ilyen bonyolult kérdést megvitatni. Először is köszönöm, hogy eljött ma közénk, és köszönöm, hogy ilyen részletesen reagált ezekre a kérdésekre. De van valami dolog, amivel nem értünk egyet. A dekolonizációt nem zárult le. ENSZ szabályok és nemzetközi jog alapján kellett volna e, megtörténnie ennek, ez nem történt meg. A nemzetközi közösség e, hozzáállása a felek közötti párbeszédhez, amely egyébként 35 éve folyik. Önök is elfogadták ezen időszak alatt a népszavazás gondolatát. Úgy tűnik, hogy megváltoztatták a véleményüket ez ügyben. A lenne az teljes függetlenség vagy autonómia egy ilyen népszavazás, mint egy megelőlegezni a végeredményt. Elnök úr, csak nagyon röviden engedje meg a kérdésem, hogy fejezem a parlament állásfoglalása, nem Marokkó ellenes állásfoglalás indítvány. Lehet, hogy vannak olyan képviselők, akik ellenségesen lépnek fel Marokkóval szemben, de a többség nem ilyen ebben a parlamentben. Miniszter úr, azt el kell ismernie, hogy kommunikációs problémája van Marokkónak. Megpróbálják, eh, a, ma, a mai jelenlétével megpróbálja ezt kompenzálni. Többet nem mutatok, mert elfogyott az időm. Az elnök megszakítja. Szulides úr, egy percben. Egy mondatot szeretnék befejezni. Spanyol Spanyolország az ENSZ és a nemzetközi jog értelmében nem egy administratív hatalom ebben az országban. köszönöm elnök úr, én is üdvözlöm a miniszter urat. Hadd mondjam el a következőket. Mind Nyugat-Szaharában, mind pedig a Tinduk eh, táborban a harmadik fél eh, megfigyelő szerepet nem tölt be. Éppen ezért mindenki másképp értelmezheti az eseményeket. A kérdés az, hogy a marokkai kormányzat el tudja képzelni azt, hogy eh, kinevez egy harmadik eh, felet, egy valamilyen szervet, amely a Nyugat-Szaharában folyamatos jelenlétet garantálna, hiszen bármiféle rendőri erő, akit magára hagynak el, és ez igaz, itt Európában is sokszor beszéltünk erről, elfogadhatatlan és törvénytelen eszközökhez fog nyúlni. Valamilyen megfigyelési, emberjogi eh, helyzetet megfigyelő mechanizmust nem tudna maga a marokkói kormány felállítani annak érdekében, hogy eh, az eh, ne fordulhasson az elő, hogy ennyire eltérően értékeik ugyanazt a helyzetet. A vitát Pancéri úr zárja, aki a Magrabi delegáció elnök egy percet kap. Mert megvitattuk mind a Polisario fronttal a, ennek az állásfoglalásnak az értelmét, és ez az Európai Parlament kísérlet arra, hogy segítse a tárgyalási folyamatot, amely az ENSZ-nél nyílt meg. Azt hiszem, hogy nyílt vita zajlik ebből a szempontból azok között, akik úgy vélik, hogy helyes volt azonnal egy állásfogást megfogalmazni, és azok között, akik azt mondták, hogy még várhattunk volna két hetet, hogy megnézzük, hogy mi is történt konkrétan. De minden esetre a dolgok úgy, hogyha úgy zajlottak a dolgok, ahogyan ön leírja a miniszter úr, akkor azt hiszem, hogy nincs probléma azzal a tényel, hogy a helyszínen ellenőrizhessük egy delegáció formájában az Európai Parlament részéről az eseményeket. A célunk az, hogy egyrésztről nyitott nyitottan tartsuk a párbeszédet Marokkóval, mert úgy vérjük, hogy Marokkó fontos partner az EU-nak, másrésztről pedig Európának főszerepet kell eh, játszani a megoldás megtalálásában is. Azt hiszem, hogy kell egy delegáció, európai parlamenti képviselőkből egy vegyes delegáció, egy EU-marokkói delegáció, ez már létezik, ezt talán meg kellene erősíteni, és legyen egy jól meghatározott mandátum az Európai Parlament részéről ezen látogatást illetően, hogy a táborban ellenőrizhessük, mi is történt valójában. Remélem, hogy az önök részéről lesz hajlandóság, készség erre és nyitottság is. Köszönöm, elnök. Köszönöm, miniszter úr, öné a szó a záró megjegyzések céljából. Köszönöm, elnök úr. Panceri úr javaslatát üdvözlendőnek tartom, aki a marokkai delegációt vezeti a parlamentben. Ez a vegyes bizottság azonban sajnos nem ült össze, mielőtt az Európai Parlament elfogadta ezt az állásfoglalását. Legalább érdemes lett volna őket meghallgatni, megosztani a véleményüket egymással. Az Európai Parlament, Parlament és a marokkai parlament közötti kapcsolatot tartó szervezetet önök figyelmek kívül hagyták és érdemes lett volna legalább megpróbálni, hogy megosszák egymással a véleményüket szuverén módon. Utána is elfogadhatták volna az állásfoglalást, és azokat a mechanizmusokat és részletben tarthatták volna, amelyek a megalapodásunkban találhatók néhány eh, hónapja, néhány hete kezdik azt mondani, hogy a Spanyolország végig mindig részt vesz a közigazgatásban, Marokkóban. A Spanyolországgal nemzetközi megállapodást írtunk alá, és egy egyezményt terjesztettünk el. Önök azt mondják, hogy az illegális. Azonban, ha államként tekintenek ránk, hát akkor ez az állam aláért velünk egy megalapodást én Nem önöket akarom meggyőzni. Önök egyszerűen vakon átvesznek mindent, amit Algéria vagy a Polisario fronttól hallanak. Önökkel illetve hát Marokkot nem lehet megkerülni ahhoz, hogy megoldást találjanak. És mindig, amikor Marokkó az égre mutat, akkor önök csak azt nézik, hogy egy új az ég felé mutat. Hogyha tömegmészárlás van, genocídium, akkor elnézést azt mondják. A média figyelmét csak a tábor felszámolása utáni eseményekre irányítják. De hát elnézést, hölgyem és uraim, hogy mi a tárgyaló felek kell, tehát a poliszárió fronttal tárgyalunk, mint tárgyalófélen. De sajnos, vagy szerencsére, a nyugat-szaharaiak többsége másképpen gondolkodik. És állandóan a referendumra hivatkoznak. A népszavazást megpróbáltuk. És egyszerűen nem lehetett megtalálni azokat, akik szavaztak volna. és két szélsőséges megoldást javasolnak, hogy Szudánt nézzük, vagy Kelet-Timort. Hát meg lehet nézni, hogy Szudánban és az arab világban mi történt később, ami a tárgyalást jelenti. A biztonsági tanács kifejezéseit ismétlem meg, méghozzá precízen az önrendelkezés tárgyalások útján érendően, Ez csak egy politikai megoldás lehetséges. Marokkó hiteles és komoly erőfeszítéseket tett, és a poliszárió, és mi jó hiszeműen mentünk bele a tárgyalásokba, és folytatjuk is a tárgyalásokat. De már négy éve tárgyalunk. Az ENSZ külön megbízottja azt mondta, hogy a függetlenségi opció az, az nem lehetséges, akkor négy év után azt mondtuk, hogy ne legyen ez, akkor újabb tárgyalásokat készítettünk elő, és New Yorkban az lett, hogy eh, a tárgyalásokat gyorsítsuk fel, más módszerekkel, de új folyamatok irányába menjünk el, és reméljük, hogy ö, eh, ugye megfelelő célkitűzéssel elérjük ha Marokkó a teljes népességet képviseli, tárgyalásos megoldása van szükség, meg kell a feltételeket vizsgálni, és meg kell nézni, hogy mi történik az ENSZ-ben, milyen kisebbségi gyakorlatok vannak. Nagyon sajnálom, hogy algériai kollégáim nincsenek itt. Nagyon sajnálom, mert ugye ez párbeszéd, amit önök folytatnak velünk. A teljes igazságot kellene elmondani, de én nagyon sajnálom, hogy ők nincsenek itt. Előbbre kellene haladni, hogy Magreb is előbbre jusson. Megoldást kell találni és kellene, hogy Algéria ebben segítsen minket. Én azért akartam, hogy itt legyen Algéria, mert Algéria kezdte a háborút ezen a területen, a saját hadseregével. Ezt úgy tűnik elfelejték. És a marokkai hadsereg tagjait fogjulejtették. Algéria felelős azért, ami a területén történik. És mint a Genfi Egyezmény aláírója, felelős azért, hogy menekültek vannak a területén, és miért nem írják össze egyenként azokat a menekülteket? Miért? Szeretném, hogy beszélgessünk mindenről az algériai miniszterrel, az ENSZ keretében is tekintettel Algéria szerepére. És szeretném figyelmüket felhívni arra is, amit némelyek önök között tudnak, hogy az európai adófizetők a humanitárius eh, helyzet eh, megkönnyítésére nagy összegeket fordítanak a menekültek megsegítésére. És jobb lenne, hogyha többet fordítanának erre. És az önök menekültekre való hivatkozása csak is a humanitárius segélyben merül ki. A szabad mozgás jogát és a szabad hazatérés jogát nem emlegették. És mi van, hogyha ezek az emberek, amíg a megoldása várnak, máshova szeretnének menni? És miért kell egyetlen egy gondolat rapságában vergődniük? Nos, pontosan ezért bízik Marokkó abban, hogy mindenek előtt tárgyalások keretében tudunk megoldást találni, mert megoldást kell találni. És éppen ezért nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy többféle utat követünk. A lényektől ne térjünk el. Ezért jól mérlegelve, kiegyensúlyozottan kell tovább menni az intézkedések útján, szemben egy olyan propagandával, amely például a spanyol társadalomban kap hangot. Reutert, a Reutert ismerik, a Washington Times uh, ismerik. Hát ezek újságírói is ott voltak a táborban, uh, mielőtt uh, megszüntettük, és őket arra kértek, hogy távozzanak. Miért? Mert nem egy spanyol forrásból tájékoztattak. A vegyes bizottság összelését is kértük, természetesen a minisztérium az Európai Parlament rendelkezésére áll. Két és fél millió marokkói fejezte ki ez irányú akaratát. Kazablankában nyilatkozatot adtak ki. Ezt nem hallgatták meg e, ezeknek a menetelőknek az akaratát. Köztük voltak nyugodt szaharaiak is, akik ott meneteltek, és megsérültek. És most ugye számadást kérnek a kormánytól, hogy miért használtunk gumibotot, És másrészt meg miért volt a táborban bozotvágókés és más fegyverek, azt nem kérdezik meg. Köszönöm szépen, hogy én soroljuk. Bene, grazie, signor minister. Köszönöm, miniszter úr. Még egyszer elnézést kérek azoktól a kollégáktól, akiknek nem tudtam megadni a szót. A perbeszéd folytatódik egy kényes és összetett helyzetről. Remélem, hogy lesz majd egy következő találkozunk. Egy kevésbé polemikus, nyugatabb légkörű ö, ö, hangulatban, és hát is térhetünk a következő napi rendi pontra. Egy percre felfüggesztem az ülést. Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo. Nagyon kevés időnk van, tehát nagyon sok bevezető szó nélkül meg is kezdhetjük az állásfoglás tervezettel való foglalkozást Horvátország tárgyában, amely a napirend következő pontja. Örömmel adom meg a szót Svoboda jelentéstevő úrnak, aki annyira kedves volt és elfogadta, hogy később kezdjük meg a vitát az ő állásfoglalásáról. Sajnos elég nagy még itt a zaj, úgy kell megkezdeni a felszólalását. Kérem, hogy aki nem akar részt venni az ülésen, az hagyja az üléstermet. Számítok az ön türelmére, Svoboda úr, öné a szó. Köszönöm, Hának úr értem, hogy ez egy nagyon fontos téma, és emiatt kellett az én állásfoglalásomat elhalasztani. Horvátország szerencsére nem annyira ellentmondásos és kényes téma, mint a nyugat-szaharai kérdés. Viszonylag rövidre fogom mondandómat, és csak a legjelentősebb pontokra összpontosítanék. Először is Horvátország különösen az elmúlt hónapokban nagyon sokat fáradozott, sok erőfeszítést tett, hogy a szükséges reformokat végrehajtsa. Ez megkönnyítette a dolgot. Némely politikus nem ö, könnyítette meg a dolgunkat, akiknek korábban voltak tisztségeik, de a horvát kormány megtette a legjelentősebb lépéseket, különösen az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem területén. Ezek a központi témák. Országom Ausztria is széles körön támogatja Horvátország csatlakozását, de természetesen vannak aggodalmak, ami az igazságügyi rendszert és a korrupció elleni küzdelmet illeti. A bizottság talán márciusban ír majd egy levelet arról, hogy a benchmarkokat elértéke, és remélem, hogy Horvátország mindent megtesz, hogy a még nyitott kérdéseket ebben az összefüggésben megoldja. Egy kényes probléma a Nemzetközi Büntető Bírósággal való együttműködés, a Hágai Bíróságról van szó, abból indulok ki, hogy Horvátország mindent meg fog tenni, hogy ezt az együttműködést tökéletesítse, illetve maximalizálja. Tudom, hogy vannak dokumentumok, amelyek részben arra van, vannak kérdések, hogy ezek megsemmisítésre kerülnek-e, kerültek-e, megvannak-e, és a többi. Azt hiszem, hogy ezt a kérdést meg kellene oldani, mert nem, hiány, nem hiányzik az együttműködés, talán kisebb hézagok vannak benne, de remélem, hogy Bammerc úr és a horvát kormány, különösen az igazságügyminiszter meg tudnak állapodni a még szükséges lépésekről, hogy ezt az együttműködést kiteljesítsék. Véleményem szerint ez nem jelent majd akadályt Horvátország csatlakozását, illetően az EU-hoz. A második kérdés, amiről mindig beszélünk, a verseny, verseny kérdései összefüggésben a hajógyárakkal. Ott is látni kell, hogy itt egy súlyos gazdasági helyzetben nem lehet optimális megoldást találni. Azt hiszem, hogy a horvát kormány tudatában van annak, hogy szükséges a reform, az ott felhasznált vagy elnyert pénz összegeket bizonyosan észszerűbben lehetne használni, és természetesen el kell jutnunk oda, hogy a hajógyárak reformja valamilyen módon lebonyolódjon, ami szociálisan is elfogadható, és a régiónak nem teremt újabb problémákat. Még egyszer utalnék arra, hogy a szerbek és horvátok közötti együttműködés jelentősen javult, ez Kacsin úr Szerbiáról szóló jelentésében is kifejezésre jut. A szerbek nagyon jelentős lépéseket tettek. Örülök, hogy Tadzsics elnök is éppen Vukovárba látogatott, és ott elismerte azokat a szörnyű tetteket, amelyeket elkövettek a múltban. Ez egy súlyos seb, amelyet Horvátországnak okoztak akkor tájt Doris Pakkal, közvetlen az események után felkerestük ezeket a területeket, és van ott is egy emlék, mert ezek nagyon fontos pszichológiai lépések, hogy a régió lakosságát egymással megbékítsük, úgymond. Az utolsó pontként említeném még, egy, még a kisebbségek kérdését. Alig van olyan ország, amely teljes mértékben megoldotta a kisebbségek kérdését. Vannak még nyitott kérdések itt is, de a kisebbségi kérdés természetesen, ami a szerb kisebbséget illeti Horvátországban lényeges előrelépések történtek ezen a területen. Az integráció nem könnyű, egy nehéz gazdasági helyzetben, amiben most Horvátország található, de megpróbálják leépíteni a diszkriminációt, a kisebbségek integrációját megpróbálják előmozdítani, a lakás kiutalásokról van szó, a lakhatási, szociális lakhatási kérdésekről, itt még vannak problémák, de ezek megoldhatóak, és nem jelenthetnek akadályt. Egy utolsó megjegyzés, hogyan is, hogyan tovább. Kapcsolatban vagyok a magyar elnökséggel, Martonyi külügyminiszter úrral, nemrégiben eszmecserét folytattam. Nagy érdekünk az, hogy a tárgyalások lezárása még a magyar elnökség alatt megtörténjen, tehát ez a következő év első fél éve, és akkor valószínűleg ez a parlament inkább a júliusi ülésen fog hozzájárulni ehhez, tehát még nem a magyar elnökség alatt. Ez azt jelenti, hogy fáradozni fogunk azon, hogy a folyamatot a parlamenten belül valahogy úgy alakítsuk, úgy szervezzük, hogy a lehető leghamarabb hozzájárulásunkat tudjuk adni, hogy megkezdődhessék a ratifikációs folyamat, amely optimális esetben már 2013-ban megkezdődhet, amikor is Horvátország teljes jogú tagjává válhat az Európai Uniónak, aztán következnek majd a választások, EP választások 2014-ben, de fontos most a tárgyalások lezárása. A szlovén és horvát kormány által tettek után fontos az, hogy a szlovének egy kedvező légkört ö, teremtettek ezen tárgyalásokhoz. Még vannak tennivalók, a fő feladat a horvát kormány térfelén van, és meg vagyok győződve arról, hogy ezt a feladatot jól és a lehető leggyorsabban és lehető legteljesebben teljesíteni fogja. Elnök, köszönöm Szoboda úr, Posszelt úr, következik két percben. Igen, elnök úr, a Szoboda kolléga által előadottakat csak támogatni tudom a népet tevőjeként, Hogyha bizonyos részletekről természetesen még viteznünk kell, különösen ami a 6-os és a 11-es pont megfogalmazását illeti, amelyről maga Szvoboda úr is szólt, a korrupció, illetve az iktivel való együttműködést illetően. Azt hiszem, hogy meg kell találnunk a helyes egyensúlyt, kritikát kell gyakorolnunk, ahol ez jogos, és másrésztről világosan meg kell állapítanunk, hogy nagyon nagy előrelépések voltak, és a kormány sokat fáradozott a problémák megoldásán. Azt hiszem, hogy ez is hozzátartozik a jó pedagógiához, hogy a pozitív fejleményeket is megfelelően kiemeljük. Egy Szovda úr által elmondott pontra utalnék. A magyar elnökség az egyik ilyen, vannak nyilatkozatok mind a bizottság, mind pedig a magyar tanácselnökség részéről, hogy a tárgyalásokat még a magyar tanácselnökség ideje alatt le kívánják zárni. Azt hiszem, hogy parlamentként mi nem ö, határozunk meg új dátumokat, ezt ö, tudomásul kellene vennünk, és támogatnunk kell ez kedvező, hogy ez a két intézmény maga ezt a célt tűzte ki. Azt hiszem, hogy a hozzájárulásunk, hogyha lehetséges, még júliusban meg kell, hogy történjék. Azt hiszem, hogy ez egy fontos jelzés lenne a ratifikációs folyamathoz az egyes országokban, hogy mi késedelem nélkül cselekszünk, és ezzel másokat is felszólítunk arra, hogy szintén késedelem nélkül cselekedjenek. Ami a ratifikációs folyamatot illeti, tehát tárgyalásokat lezárni az első fél évben, ha lehetséges, akkor júliusban mi igent mondunk erre, és aztán következik a ratifikációs folyamat, ami tehát ezt a folyamatot illeti, világosan elmondanám, hogy feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyenek olyan elemek ebben a folyamatban, amelyek idegenek a tájtól, és amelyek ezt a folyamatot esetleg blokkolnák. Hogyha esetleg ilyenek felmerülnek, akkor mindenképpen a folyamatot meg kell gyorsítanunk. Ezzel még foglalkoznunk kell, a mi feladatunk ezzel az évvel nem ér véget, fontos lesz, hogy a ratifikációs folyamatot szintén kedvezően és aktívan kísérjük. De sajnos itt még nem tartunk, elnök úr, Végezetül világosan el szeretném mondani, hogy éppen ami a kényes témákat illeti, tehát az igazságügyi együttműködés, a korrupció elleni harc és az IKTI, azt hiszem, hogy Horvátország az elmúlt hónapokban nagyon nagyot lépett előre, és ezt kifejezésre is kell juttatnunk. Elnök Weigel úr, két percben. Spoštovani gospod predsedujoči. Eh, Köszönöm, elnök úr. Svoboda úr, mint mindig, mint szokás szerint, egy roppant, reális, eh, jó szándékú, alapos eh, jelentést eh, készített, ami számíthat az én frakcióm támogatására, majdnem minden részletben. Persze vannak apróságok, amelyről még tárgyalunk kell, de alapvetően ez egy olyan jelentés, amely számunkra kiválónak tekinthető, Célunk az, hogy Horvátország teljes jogtagjára váljon az Európai Uniónak, abban a pillanatban, ahol teljesíti a megfelelő feltételeket. Vannak azonban még megoldatlan kérdések, amivel a horvát kormánynak és a közvéleménynek is foglalkoznia kell. Nem minden út, autó, stráda, autó, pálya, vannak olyan kisebb rendű utak is, ahol sok kiuk van, amit be kell foltozni. Nos, erről van ebben az esetben is szó. Nem oldódott meg még minden probléma, nem tömtek be még minden lyukat, ha úgy tetszik. <clears throat> Horvátország a közhangulatnak nem tett jót a gazdasági válság, <clears throat> ezért a közvélemény alapvetően unió tagság ellenes. Ez engem különösebben nem akaszt, Látunk már erre korábban is példákat. Nem hiszem, hogy az Európai Parlamentnek is különösebben foglalkoznia kellene Ez, Az már fontosabb, hogy aktívabb a külpolitikájuk, a szomszédság viszonyban, nem csak Tatics elnök járt Vukováron, megemlékezvén az áldozatokról, a Milosevic rendszer áldozatairól, de ami számomra ennél is fontosabb, az az, hogy leütárgyalni a két elnök, a Jusipovics horvát elnök és elismerte, hogy voltak ártatlan szerb áldozatok a háború során. In, in, in nemotene Ami a szabadságot illeti, ami a médiaszabadság kérdését illeti, az újságírók szabadsága, véleménynyilvánítás és szabadsága nagyon fontos, ezt is tiszteletben kell tartani a Horvátországnak, ugyanez igaz a kisebbségekre, kisebbségek jogaira, védelmére, igaz ez a melegekre és egyéb kisebbségekre. Itt nem csak a nemzeti vagy etnikai kisebbségekre gondolok, hanem általában a mindenféle kisebbségre, amely még nem megoldott kérdés. Mikrofon nélkül. Köszönöm. Szeretnék az állásfoglalás indítvány tervezethez gratulálni. Természetesen továbbra is támogatjuk Horvátország eh, csatlakozási folyamatát, és a mi felelősségünk az, hogy a tagállamok, akik belefáradni látszanak a bővítésbe, eh, nem lassítja le Horvátország csatlakozását, de természetesen mielőtt döntenénk a csatlakozásról, teljesítenie kell Horvátországnak minden kritériumot, ahogy arra ön is rámutatott. Fontos reformokat hajtottak eh, végre, és a regionális együttműködés terén is komoly fejlődést tapasztalhatunk. Említették a Vukovári látogatást, az elnök eh, Vukovári látogatása, ami rappant fontos szimbolikus lépés volt a regionális együttműködés, a, a közösségi közlekedés vagy tömegközlekedés, illetve a környezetvédelem, a zöld energia terén elképzelhető leginkább, azonban a rövid távú kívások mellett fontos még a közigazgatás pártatlansága, függetlensége, ezt is meg kell er- még erősíteni, az igazságszolgáltatás függetlensége is hagy némi kívánni valót maga után, és a korrupció elleni harcot is javítani kell. A területfejlesztés és az erőforrás gazdálkodás is olyan terület, ahol még van tennivelő. A diszkrimináció elleni harc ról is említést tettek. Jó úton haladnak, de még nem ért véget. Ez a munka a frakciónk szempontjából különösen fontos a bővítés támogatottsága Horvátországon belül. Nem csak az ágrábi kormányzat hibája az alacsony támogatottság, nekünk az Európai Uniónak és képviselőink önöknek is van ebben felelősségünk. Az Európai Bizottságnak és a horvát kormányzatnak együtt kell minél többet tenni annak érdekében, hogy a civil szervezetekkel együtt ne, ne csak egy PR eh, kampányt, hanem egy valódi tájékoztatási kampányt is végrehajtsanak a támogatottság nevelés érdekében. Minuti. Koppa képviselő két percben. Szeretném kifejezni gratulációmat Szvoboda kollégának ehhez a rendkívül kiegyensúlyozott jelentéshez, amely megerősíti a parlament azon kívánamet, hogy Horvátország a lehető leggyorsabban csatlakozhasson az EU-hoz. Ugyanakkor felveti azokat a problémákat is, amelyeket még meg kell oldani. Fontos támogatni ezt a megközelítést, kifejezni végén elégedettségünket arról, hogy a tárgyalások most már a célegyenesbe jutottak. Egy szempontot szeretnék felvetni, amely nagyon fontosnak tűnik számomra, a megbékélést. A háborús menekültek visszatérését Horvátországba. Nagyon fontos, hogy erről szó essék a jelentésben. És a nemrégiben kötött megállapodásról is szót ejtenék, Szerbia és Horvátország elnökei között kötetett ez a megállapodás, azért, hogy együttesen foglalkozzanak a menekültek kérdésével. Ezen találkozót követően néhány közlemény megjelent, Fontos, hogy támogassuk ezt a kötelezettségvállalást, és emlékeztessünk arra, hogy Horvátországnak meg kell teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy szerb nemzetiségű állampolgárai visszatérhessenek Horvátországba megfelelő intézkedésekkel, amelyek ezen folyamat gyorsaságát garantálhatják azon személyek számára, akik vissza kívánnak térni Horvátországba. És egy kívánsággal zárnám. Remélem, hogy ez lesz az utolsó jelentés, és aztán nem sokára már horvát kollégáink is lesznek itt körünkben. Elnök úr, Tannok képviselő következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Szoboda úrnak a képviselőcsapatunk nevében a Nyugat-Balkán integrálása, és különösen Horvátországé, hogy gyorsabb irányt vegyen ez a csatlakozás. A jogállamiságot azonban tiszteletben kell tartani a korrupció ellenes harc mellett is. Ez első számú prioritás. A korábbi ö, bővítési hullámokban láthattuk példáját annak, amikor ezt nem megfelelően kezeltük, amikor az európai nyilvánosság úgy gondolta, hogy a bővítés jó dolog. Az, hogy Tadics elnök elment Vukovarba pozitív, és az is, hogy a határ vitát rendezni igyekeznek Szlovéniával, ami az egyik akadálya volt Horvátország felvételének az EU-ba a kisebbségekkel való bánásmód, különösen a szerb kisebbséggel üdvözlendő. És Izland és csatlakozhat, ha valami csoda történik, de hát Horvátország tűnik esélyesnek a következő másfél évben a csatlakozásra. Meg kell magyarázni a szélesebb körű nyilvánosságnak is, hogy ez miért jó az én hazámban nagyon nagy szabású mozgalom alakult ki, amely nagyon sok aggodalomnak aggodalomra adott ö, ö, okot, ö, tehát ellene voltak a további bővítésnek, és remélem, hogy ilyesmi nem történik ismét, és ö, Horvátországban ö, nem, ö, Horvátország nem úgy érzékelik, hogy fenyegetés az Egyesült Királyság ellen. Danjean. Köszönöm, Danzsan úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok eh, Svoboda úrnak eh, ezért a kiváló jelentésért. A Nyugat-Balkán országai időnként úgy tűnik, hogy eh, már kételkednek abban a realitásban, hogy az EU-hoz csatlakozhatnának, már tíz éve folyik ez. Reméljük, hogy sikertörténetként zárul, Horvátország esetében gyors lesz ez a csatlakozás, ez erőteljes üzenet, ami az egész régiónak jó lenne, pedagógiai szempontból is Horvátország felvétele más országoknak jó példát mutatna. Szerbiával, ami történik, Horvátország és Szerbia közeledése túl azokon a képeken, amelyek nagyon fontosak, hogy Tadics elnök ott volt Hukovárban, fontos előrehaladás történik érzékeny területeken, az eltűntek, a menekültügy területén. Ezek eh, jó szellemben történnek, eh, és eh, Josipovics és Tadics elnök találkozója is bátorító a horvát népesség nem túl lelkes az EU csatlakozás irányában, ez remélhetőleg visszafordítható. Nyilván mindenki tudja itt, hogy meg kell kérdeznünk, hogy magunktól, hogy milyen üzeneteket közvetítünk Horvátország a polgárok felé, és nem vagyunk-e túlságosan igényesek abban, amit Horvátországtól követelünk, és valószínűleg a közvéleményben ez így nyilvánulott meg, és valós reményeket kellene elhelyt ébresztenünk a csatlakozás iránt. Köszönöm. A biztonsági albizottság elnöke, nem pedig alelnök, magamat javítom ki. Kacsin úr kapszót két percben. Hrvaška je pomemben igralec. Köszönöm, elnök Ja. Európske Unie. Horvátország nagyon fontos a Balkánon, Nyugat-Balkánon. Nem csak az uniós csatlakozás szempontjából fontos, ennél sokkal többről van szó, a stabilitás egyik lettéteményese, és a jó szomszédi viszonyt is garantálhatja. Ezért egy ilyen kiegyensúlyozott eh, jelentést csak üdvözölni tudok. Ugyanakkor talán jobban is voltatnánk Horvátországot annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb lezáruljanak a tárgyalások. Jövő júniusban ünnepeljük a 20. évfordulóját, majd annak, hogy Szlovéniával együtt kinyilvánította Horvátország a függetlenségét. Ez roppant fontos volt. Fél évvel később pedig 20 év lesz már, hogy nemzetközileg is elismerték Horvátországot. Horvátországban politikai konszenzus van a kormány erők és az ellenzék között ezügyben, ezért úgy vélem, hogy fontos mielőbb lezárni ezt a folyamatot. Főként azért, mert a jelentés beszél arról is, hogy Határok kijelölése. Határok kijelölése szerintem Hannes itt nem a legjobb terminológiát használod. November 29-én Szlovénia és Horvátország eh, jegyzeteket váltottak, illetve dokumentumokat váltottak a, a egyeztetés eh, ügyében, a határvita megoldása érdekében de fontos, hogy a többi nyugat-balkáni országgal ápolt jó szomszédi viszonyt is vegyük figyelembe, erre felhívnám a figyelmüket. Végezetül figyelmeztetnék mindenkit arra, hogy a szlovén képviselők mind egytől egyik támogatni fogják ezt a jelentést. Körülbelül egy évvel ezelőtt megosztottak voltunk, csak a, eh, a nemzetközi csak a fele támogatta az országjelentést, de politikai okokból többen ellenezték, nem támogatták. Most már azonban a szlovénok között egyhangúság van ez ügyben, főként amikor ilyen kiváló jelentésről van szó. Tétele úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Svoboda elnök úrnak a nagyon jó jelentésért, és ugyanakkor Horvátországnak is gratulálni kell, hogy ilyen előrehaladást ért el a csatlakozási folyamatban. A horvát lehetőségeket ki kell használni, hogy a csatlakozási folyamat dinamikája megmaradjon, és a utolsó akadályok is lebontakozzanak komolyanak. Ami a szlovén-horvát kapcsolatokat illeti, és azt a kérdést, amit az egyik kolléga világosan felvetett, Horvátország és Szlovénia ugyan még nem érték el a teljes megoldást a határvitában, csak abban egyeztek meg, hogy hogyan folytatják a megegyezést. Ez legyen világos, és ezért csatlakozom azokhoz, akiknek az a véleményük, hogy használjuk ki azt a lehetőséget is, ami a az országok közötti záradékból következik, és támogassuk a reménykedést, és erősítsük meg. Szlovénia végül is ebben így gondolja, és nagyon kis többséget kapott a jelenlegi koalíció, és úgy gondolják, hogy megoldást kell találni nem csak harmadik félt kell figyelembe venni, hanem magunknak is azon kell működnünk, hogy erősítsük a reménykedést és a jó viszonyok ápolását. Nem, Péterle úr. Pak asszony kap szót két percben. Svoboda kollégának szintén gratulálni szeretnék. A legtöbbekkel teljes mértékben egyetértek. A tapasztalatból megtanultuk Romániával és Bulgáriával, hogy pontosan a korrupció ügyében sokkal szigorúbbnak kell lennünk mint amennyire Horvátországgal szemben szigorúak vagyunk, és azért azt hiszem, hogy a 6-os, a 7-es és talán 8-as cikkeket egy kicsit módosítani lehetne, hogy domborítsuk, hogy a kormány dolgozik ezen a problémán, sokkal inkább, mint bármelyik más kormány a környezetében. Aztán sajnálom a szlovén kollégákat, akik megállapították, hogy 20 évvel ezelőtt mindkét ország függetlenségét kinyilvánította, és az egyik ország már 2004 óta tag. Jó lenne, hogyha ez az ország nagy örömmel fogadna a horvát csatlakozást. Az a tény, hogy Horvátországban az EU csatlakozást illetően elég sok a szkepszis, hát ez egy olyan dolog, amely általában megtörténik egy hosszú tárgyalási szakasz után. Két dolognak köszönhető ez, egyrészt a hosszú vitának Szlovéniával, másrésztről pedig Véleményem szerint a jogtalan és aránytalan magatartásnak a fő tárgyaló részéről, ami az iktivel való együttműködését, illetve Horvátországnak. Azt hiszem, hogy tanulni kell a múltból, és Horvátország nyitottságát értékelnünk kell, amikor azon dokumentumok után kutatunk, amelyekről nem is lehet tudnunk, hogy egyáltalán léteznek-e, ahogyan Szobador is mondta. Azt hiszem, hogy segítsünk annak, hogy a horvátok belessek, hogy az EU-ba vezető út a helyes. És egyetértek azokkal is, akik azt mondták, hogy nem a propaganda malmára kell hajtani a vizet, hanem segítő kezet kell nyújtani, baráti gesztusokkal kell az ottani emberek felé fordulnunk, akik ott keményen dolgoztak, reformokat hajtottak végre, amelyek nagyon nehezére estek a polgároknak és természetesen a kormánynak is. Remélem, hogy tehát együtt ezt el tudjuk érni, hogy a következő évben Horvátország befejezi ezt a folyamatot, talán már az év közepére, és aztán az következő év őszétől talán már horvát megfigyelők ülnek majd az Európai Parlamentben. Még egyszer köszönetet mondok, Hannes. Elnök, köszönöm képviselő asszony. Most pedig Hovit úr kap szót két percben. Uh, Elnök úr, én is azokhoz csatlakozom, akik Horvátországot bátorítani kívánják. Tiszteletben tartom azt a megjegyzést, hogy még kemény munka vár Horvátországra, de gratulálok a szlovén névnek, népnek és a szlovén kollégáimnak, és Svoboda úrnak gratulálok a szöveg tervezetéhez. Az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani, és a Nemzetközi Bírósággal való együttműködést és a bűncselekmények, eh, ítélkezések, bűncselekmények felett ítélkezésben a eh, hazai bíróságokat és eh, bíróságok is részt vesznek pártatlan módon, és nagyon jó, ha ez is bele kerül a jelentésbe, és üdvözlöm a jelentést. Parla, uh, il dot... Bizottság részéről Lange úr kap szót. Kérem, hogy legyen rövid, két percben tartsa meg hozzászólását. Tessék, öni a szó. Yeah, thank you very much, Chairman. Just to... Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden elmondanám azt, hogy az Európai Bizottság az országjelentés november elején adta ki Horvátországról, amelyben pozitívan értekelte a horvátországi fejleményeket, és azt arra következtetésre jutott, hogy a csatlakozási tárgyalások az utolsó szakaszba kerültek e kontextusban Szoboda úr értékelését osztjuk. Ugyanakkor, ha megengedik, akkor pár szót szólnék a tárgyalások előrehaladásról, hiszen még 10 fejezetet le kell zárni a 35-ből, és ezek a legnehezebb fejezetek, amelyek még nyitva maradtak, hallottunk már, az igazságügy, az alapjogok, az IKTI, a korrupció elleni harc, ezek mind-mind felmerültek, mint még nyitott kérdések. Ezen alapon az Európai Bizottság nem adott e, céldátumot arra, hogy mikorra várjuk a csatlakozási tárgyalások lezárását. Azt kimondtuk, hogy a záró szakaszba, az utolsó szakaszba kerültünk, célgyenesbe fordultunk, de nem tudjuk ez mikor ér véget. Ami az alapjogi fejezetet illeti, felmérjük a horvátországi márciusban majd a haladást, a helyzetet, és akkor majd jobban látunk, hogy pontosan milyen gyorsan lehet a tárgyalásokat e témában lezárni. Legvégül, ha megengedik, elmondanám, hogy az Európai Bizottság természetesen minden lehetséges eszközzel támogatja Horvátország csatlakozási folyamatát, annak érdekében, hogy a maradék feltételeket is teljesítse, de természetesen nem tudjuk elvégezni Horvátország helyett a házi feladatot, eh, a labda a horvát térfélen pattog. Grazie, dottor Lange. Köszönöm, Lange úr. Úgy tűnik, hogy igen, éppen meg akartam neked adni a szót, hiszen a jelentéstevő feladata a zárszó, és szívesen át is adom neked a szót. Nagy érdeklődéssel hallgatunk, Svoboda úr következik. Köszönöm elnök úr, nagyon röviden köszönetet mondok a kommentárokért, a széleskörű támogatásért, és pozitív jelzést tudunk küldeni Horvátországban. A hatos, hetes és nyolcas bekezdést illetően el tudom képzelni hogy a kedvező elemmel kezdjük, tehát azt emeljük ki, amit megtett már a kormány, és aztán még utalunk a nyitott kérdésekre. Egyetetek a kollégákkal, hogy talán egy ilyen megoldást tudunk egyetértésben találni. Jó lenne, hogyha nagy többséggel világos jelzést tudnánk küldeni, pozitív jellegűt, de ez még nyitott, hiszen Horvátország segítségével az utolsó még nyitott kérdéseket gyorsan meg kell oldani, és amíg mi parlament cselekedni tudunk, mi bizonyosan gyorsan fogunk eljárni, de Horvátországnak tényleg az utolsó lépéseket kell most megtennie. Köszönöm. Elnök, köszönöm a jelentéstevőnek, Szoboda úrnak két tájékoztatás az ütemtervel kapcsolatban. A mai ülést követően az elsőleges tervezetet, illetően a módosítók benyújtásának határideje 12 óra, december 14-én, a vitára pedig 20 5-én, 26-án kerül sor januárban, és aztán szavazunk a szakbizottságban. A plenárison pedig a februári ülésen szavazunk majd. Köszönöm, emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy 15 órakor folytatjuk munkánkat. A belga miniszterelnök helyettes és külügyminiszterrel eszmecserét tartunk az EU 2010-re vonatkozó bővítési stratégiájáról. Köszönöm, később találkozunk, az ülést berekeztem.